das Wort. Danke, herzlichen Dank für die Darlegung. Nagyon szépen köszönjük az bevezetőt. Christian Préda a néppárt részéről kapja meg most a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves kijelölt biztos, az Európai Parlament nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a külügyi akció cselekvési tervet megvalósítsa. Ez néha sikerült, néha nem. Az eredmények sajnos nem azok, amiket szerettük, szerettünk volna elérni. Mit kíván ön tenni annak érdekében, hogy konszolidáljuk az intézményközi együttműködést? A parlamenttel együtt működve mit kíván tenni, és főként vajon mennyire kívánja folytatni Lady Ashton vonalát, aki kötelezettséget vállalt a parlament előtt a munka befejezésére? És mikor gondolja azt, hogy az új európai biztonsági stratégiát be tudja majd mutatni nekünk, amelyről az önnek megküldött kérdőívben is kérdeztük. Merci. Euh, Köszönöm. Először is szeretném áttekinteni a szolgálat működését, ugyanis vannak már olyan dolgok, amelyeken elkezdtünk dolgozni, és biztos, hogy kell, szükség lesz egy kis időre, hogy a struktúra belső szempontjait is figyelembe véve megállapítsuk azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Már nagyon sok dossziét átvizsgáltam, azonban úgy gondolom, hogy fontos lesz itt azt látni, hogy milyen mechanizmusok, milyen eszközök változnak, és hol kell változtatni teljes mértékben, hol vannak olyan dolgok, amelyeket részben már meg tudtunk valósítani, és személyesen meg fogom vizsgálni mindezt. Néhány apróbb gondolat. Azt hiszem, hogy megpróbálom majd jobban vegyíteni az embereket nemzetiség szempontjából, mindenféle szempontból különböző szinteket átvizsgáljuk, hogy a különböző tagállamok hogyan arányulnak egymáshoz. Aztán a nemzeti diplomáciától érkezett munkatársak és a bizottsági munkatársak arányát is meg fogom vizsgálni. Együtt fogunk dolgozni azon is, hogy a külön megbízottak hogyan dolgoznak, erre majd még vissza fogok térni. Ami pedig a biztonságpolitikát illeti, erre az írásos kérdésekben is kitértem. Szerintem hatékony lesz az, hogy júniusban a tanácsnak ajánlásokat fogalmazzunk meg, azzal kapcsolatban, amely, amiről december 13-án döntöttek, és talán ebből kiindulva kellene egy nagy intézmény közé közös gondolkodást elindítani, akár fehérkönyv formájában, akár stratégia formájában. Minden esetre egy olyan formát kell találni, amely lehetővé teszi azt, hogy a mostani fenyegetettségekre tudjunk reflektálni. Köszönöm. Másfél perc. Másfél perc. Csak, de csak az első körben az első válasznál. Préda úr, van egy kiegészítő kérdése? Igen. Azt szerettem volna kérdezni, hogy az új stratégia a stratégiai partnerségeink felülvizsgálatához fog-e vezetni? Oroszországgal kapcsolatban azt hiszem, hogy sikerült megfelelő megfogalmazást megtalálni, de a többi stratégiai partnerségről, a listákról, a tartalomról szeretnék még hallani. Uh, L'effort, c'est pas de trouver la bonne expression nem az a nehéz, hogy megtaláljuk a megfelelő megfogalmazást, szerintem az a nehéz, hogy jó stratégiai partnereket és jó stratégiákat alakítsunk ki. Ami pedig az ütemtervet illeti, úgy gondolom, hogy egyelőre nem lenne részemről őszinte az, hogyha ezzel kapcsolatban nyilatkoznék. Én úgy gondolom, hogy most viszont szükség lesz arra, hogy a stratégiánkat felülvizsgáljuk. a bizottság és a parlament, illetve a mi szolgálatunk közösen kell ezen elgondolkozzon. Nem csak Oroszországról van szó, természetesen a többi stratégiai partnerünkről is. Ms. good evening. some people say that... Jó estét kívánok, Mogherini asszony. Van, aki azt mondja, hogy az tagállamok nem akarnak erős külpolitikát az EU szintjén, az ön célja, az ön által kitűzött cél az, hogy az Európai Unió központi szerepet játszon a külpolitikában. Olasz külügyminiszterként ön tagja volt a külügyi tanácsnak. Mit tanult ebből az időszakból, és hogyan kíván vezető szerepet vállalni abban, hogy egységesebben lépjenek fel az EU külügyminiszterei? Másodszorban, üdvözlöm az ön elődjének munkáját, nagyra tartottam, nagyra értékeltem azt, de ön miben kíván eltérni, hogyan kíván másként fellépni, mint Ashton bárónő? és harmadsorban pedig azt mondják a szakemberek, hogyha az ember a vadonban medvével találkozik, akkor két választása van, vagy a csoportjához közelít, a csoportjához közel malad, és megpróbál ijesztő hangokat kiadni magából, vagy pedig szépen csendben megpróbál hátárálni. Ha most az orosz medvével szembesülő Mogherini asszony, akkor milyen taktikát kíván alkalmazni? Nekem tetszik ez a szakbizottság, hangzik a válasz. Éppen ezért vállaltam azt, hogy sűrűn jövök ide, sűrűn látogatok ide, gondolom ez lesz a munkám legérdekesebb része. A második kérdését megválaszolva, sokkal gyakrabban kívánok itt jelen lenni. Szeretnék egy speciális partnerségi kapcsolatot kialakítani a parlamenttel nem csak, hogy kötelezettségem, hanem szívesen is jövök ide, és az én érdekem is, hogy a lehető legtöbb időt töltsem itt, különböző formátumok keretein belül, formális, informális, szakbizottsági találkozókon. Ez tehát a válaszom az ön második kérdésére. Aztán Miniszterként mindig nagyon frusztrált engem, amikor arról vitatkoztunk a külügyi tanácsban, hogy melyik paragrafus előzze meg melyiket. Igen, tudjuk, nyilván fontosak a következtetések a tanács részéről, de talán a miniszterek ülésén sokkal jobban kihasználhatnánk az időt, hogyha például stratégiákon gondolkodunk. Kiváló hálózatunk van, amelyet használhatnánk, hatalmas politikai potenciálunk van. Jó lenne, hogyha a munkamódszerünket úgy alakítanánk át, hogy ne csak az események után kullogjunk, hanem hogy előre is tekintsünk, elgondolkodjunk azon például, hogy mi állhat majd a napi renden egy év múlva. Ami pedig a medvét illeti, nincs olyan sok tapasztalatom medvékkel, talán valaki az északi országokból több tapasztalattal rendelkezik, de szerintem a határozott fellépés és a diplomatikus fellépés kell ötvözni egymással, és az egyensúly a kettő között nyilván a medve reakciójától is függ. On your point about strategic thinking, thank Ami a stratégiai gondolkodást illeti, egyébként köszönöm önnek a válaszokat miniszterek mindig, a külügyminisztereket mindig nehéz rábírni arra, hogy EU szintű külpolitikai stratégián gondolkodjanak, hiszen mindig a nemzeti érdekeket is szem előtt tartják. Hogyan kívánja ezt elérni? Válasz. Vannak közös érdekeink, nem szabad mindig a nemzeti érdekek keretein belül gondolkodnunk. Az Európai Unió érdekközösség is nem csak értékközösség és hogyha közösen meg tudjuk határozni azt, hogy melyek a közös érdekeink, melyek azok a dolgok, amelyek esetében közösen kell fellépnünk, hiszen ez az érdekünk, akkor azt hiszem, könnyebb lehet az együttműködés. Nem mondom azt, hogy könnyű lesz, de könnyebb. Vannak olyan területek, ahol ez talán nem lehetséges, de sok olyan terület van, ahol csak a közös fellépés hozhat eredményt, és itt találkozik egymással a nemzeti érdek és az európai szintű fellépéshez kapcsolódó érdek. Uh, Madam High Rep Designate, you mentioned the right... Fő képviselő asszony jelölt, említettem, hogy az orosz ukrajnai politika veszélyezteti a európai politikát, de kérdezem, hogy a GCC országok, amelyekre a szalafista csoportok, mint Katár vagy Szaudi-Arábia veszélyeztetése rejlik, milyen politikát lát velük szemben, illetve Törökországgal szemben, milyen politikát akar folytatni. Ezen felül pedig az ISIS kapcsán nem mondhatjuk azt, hogy megosztottak volnának a tagállamok, nem úgy, mint Oroszország tekintetében. Oroszország katonai eszközökkel egy szárazföldi koridort akar kiépíteni, és milyen, ennek kapcsán milyen intézkedéseket javasol a tanácsnak, például, hogy megfelelő módon meg lehessen védeni. Thank you uh, for the questions. First, uh, I think that Uh, Nos, úgy gondolom, hogy azáltal, hogy egy széleskörű koalíciót, vagy egy széleskörű partnerséget építettünk ki az ISIL elleni harcban, uh, jelentős lépést tettünk. És úgy gondolom, hogy itt Brüsszelben tettük meg a fontos lépést. Én voltam az a külügyminiszter, aki arra kérte Lady Estönt, hogy az október 15-i külügyi tanács ülésére tegyük, vegyük napi rendre azt, hogy hogyan tudunk közösen reagálni az izélből eredő veszélyekre. Ekkor ugye még az izél Irak egy részét és Szíria egy részét foglaltál. Az is fontos, hogy az ENSZ közgyűlés, amely nagyon széleskörű formátum megfelelő választ találjon erre a kérdésre. Persze különböző szempontokat kell megvizsgálni, nem csak a katonait, hanem a pénz, a mozgalom pénzügyi, eh, eh, pénzbeli támogatását, finanszírozásának kérdését, a kulturális kérdéseket, a humanitárius kérdéseket. Komplexen kell látni ezt a kérdést, és biztosítani kell, hogy az érintett eh, arab országokat bevonjuk, és az, hogy egy nő vezette ezt a munkacsoportot, egy fontos kulturális üzenet volt. És úgy gondolom, hogy sikerülhet ezáltal egy új keretet kialakítani az öbölmenti országok számára, mely talán jövőképet jelent a, régiók számára, a régió számára is. Nagy kihívás előtt állunk, de nagyon nagy lehetőség is előttünk áll, hiszen a közös veszélyek talán közös érdekeket is kialakítanak, ami pedig Törökországot illeti. Az elmúlt hetekben döbbenettel láttuk, ami történt. Törökország hihetetlen mennyiségű menekültet fogadott be már a múltban, és az elmúlt hetekben pedig rengeteg kurd nemzetiségű menekültet fogadott be Törökország, ez egy nagyon releváns lépés, egy nagyon fontos lépés. Mi voltak éppen csak a párbeszédet próbálhatjuk előre vinni a regionális hatalmak között a régióban. Az oroszországi kérdésre nem tudok most válaszolni, de talán majd a viszontválasz során. Dank. Köszönöm szépen. 20 másodperc. Kiegészítő kérdés. A frakcióm nagyon ö, nagy fenntartásokkal élt a külügyi szolgálat felállítása kapcsán, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ö, sok mindenben bevált ez, ugyan, bevált, ugyanakkor a Genfi tárgyalások, amelyek a iráni atomfegyvervásárlás kialakítás akarták megakadályozni, illetve a belgrád-pristinai tárgyalások támogatása fontos előrelépés volt a külügyi szolgálat tekintetében, hogyan akarja tehát ezt a munkát folytatni és a párhuzamoságokat elkerülni. 20 másodpercben próbáljak válaszolni, hát az előző kérdésre próbálok válaszolni, hogyha Oroszország ezt a szárazföldi koridort el akarja foglalni, akkor egyrészt egységesnek kell maradnunk. A tagállamok más-más érzékenységekkel rendelkeznek el kérdés tekintetében, hogy hogyan kezeljük a krízist, de sikerült e, együtt e, válvetve fellépnünk, és ez a legnagyobb eh, hozzáadott értéke az Európai Uniónak, hogy eh, egységesek maradunk. És meg kell akadályoznunk, hogy Oroszország a szárazföldi koridort meg akarja kaparintani, ezen kell gondolkoznunk, hogyan tudunk egységesek maradni. Thank you very much, uh, Madam. Uh, Köszönöm szépen. Főképviselő jelölt asszony, ön a válaszaiban az egységről beszél, a közös célokról, a közös fellépésről, annak érdekében, hogy az Európai Unió közös fellépését a külső konfliktusokra adott válasz területén globálisát tegye. Mindez nagyon szép, de egyelőre azt látjuk, hogy az Európai Unió küzdködik. Ugyanis egyszerre több hatalmas krízisekkel megküzdjön, és ugyanakkor a világ más nagy külpolitikai szereplői is ugyanezzel a problémával küzdenek. Hogyan kívánja ön tehát jobban koordinálni a válaszadó képességét az Európai Uniónak, és hogyan kívánja az intézményeket összehangolni ebből a szempontból? Hogyan képzeli a válaszadási mechanizmusokat erősíteni, akár megelőzés céljából, céljából is. Köszönöm szépen. Ahogyan elmondtam már a bevezetőmben, szerintem megvannak az eszközeink, és megvannak a politikai, megvan a politikai hátterünk is. Néha egy kicsit hosszú ideig vitázunk, és ezért lassan tudunk reagálni, vagy néha nehezen tudunk dönteni. Tehát a döntéshozatali mechanizmusunk nehézkes, Elképzelhető, hogy lehet, nehéz változtatni ezen, de azért mégiscsak lehetséges szerintem. Tehát valahogy áramvonalasítani kellene a válaszadási képességünket. Ugyanis nagyon sokszor talán túl sok az eszköz, amely rendelkezésre áll, és a krízis megoldás szempontjából jobb lenne, hogyha racionalizálnánk ezeket az eszközöket, és akár kevesebbel élnénk ami pedig a kiegészítő, illetve tehát a különböző eszközök egymás kiegészítő voltját illeti, humanitárius segítségnyújtás vagy más politikák, amelyeknek igaziból nincsen közvetlen köze a válságrendezéshez, gondolok például a demokrácia támogatására, vagy akár a kereskedelemre is. Nos, hát ezért van szükség a bizottság szintján, szintjén a koordinációra, hogy tudjuk azt, hogy az összes eszközünk igazából mind egy irányba mutasson, ez lenne tehát a cél. Tudom, hogy ez egy kicsit légből kapottnak tűnik, de amennyiben a különböző eszközökről beszélünk, és arról, hogy hogyan fragmentálódik a kezünkben mindez, hát szerintem pont arra van szükség, hogy világosan lássunk, világosan lássuk azt, hogy mit kívánunk tenni, és ahhoz igazítsuk hozzá az eszközeinket, és aztán valósítsuk meg a céljainkat. Ja, guten Abend. Uh... Jó estét kívánok, Mogherini asszony. Németül fogok beszélni. Az imént ön maga is megemlítette, hogy amikor legutóbb itt járt a szakbizottságunkban, akkor elmondta, hogy Oroszország már nem stratégiai partnere az Európai Uniónak. Sokan itt üdvözölték ezt a kijelentését, számomra és a frakcióm számára azonban ebből néhány további, igen gyakorlati kérdés adódik. Oroszország, mint egyik kulcsfontosságú szereplő a nemzetközi szintéren a globális leszerelésre vonatkozólag beleértve az atomfegyverek leszerelését hogyan kívánjuk a további tárgyalásokba bevonni, tehát Oroszországot, mint ilyen szereplőt ezekbe a tárgyalásokba. Hogyan képzelik el Oroszország, képzeli el Oroszország szerepét továbbá az ENSZ reformja terén, hogy egy demokratikusabb struktúra jöjjön létre, és hogyan jöhet létre egy új béketeremtő nemzetközi eh, biztonsági struktúra, amelynek szereplője Oroszország is, ahol nem csak a NATO és Oroszország közötti konfrontáció hiánya érvényesül, hanem valóban egy Oroszországot bevonó architektúra kell, hogy létrejöjjön. Thank you. Um... Köszönöm szépen. A leszerelés, a, az atomsorompó ügye kulcsfontosságú ügye számomra. Az olasz parlament és Or- Olaszország is szerepet játszott ebben, tehát van ebben, vannak erre vonatkozó ismereteim, a hátterem mm, is igazolja ezt, és nagyon fontosnak tartom ezt a három ügyet, amelyet ön említett politikai értelemben. Továbbá részt kívánok venni az atomsorompót megújító konferencián New Yorkban jövő tavasszal. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos politikai kérdés, mert biztonságpolitikai kérdés is egyben, hogyha komolyan dolgozunk az atomsorompón, akkor a világ valóban biztonságosabb helyé válik. Ami Oroszországot illeti, Oroszország nem írta alá a vonatkozó megállapodást, és amint hatályba lép az új megállapodás, bonyolultabbá válik a helyzet. Oroszországot valahogy valóban be kell vonni ebbe a folyamatba, és Obama elnök úr is említette ezt az ENSZ közgyűlésén a múlt héten. Ez egy kulcsfontosságú kérdés lesz, és Oroszországot mindenképpen be kell vonni a saját biztonságunk érdekében is. Ami az ENSZ biztonsági tanácsát illeti, ahogyan ön is tudja, az Európai Uniónak nincs egységes álláspontja ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Jó lenne, hogyha öt évben belül megszületne ez a közös álláspont, és jó lenne, hogyha ezen dolgozni tudnánk, bármilyen nehéznek is tűnik ez a feladat, de ez valóban egy olyan kérdés, amelyet gyakran feltesznek a polgárok. Nem akarnánk-e ebbe az irányba is előre haladni? Én überzogen, deswegen verzichte ich jetzt. Az előbb egy kicsit tovább tartott a kérdés felvetésem, ezért most lemondok a kiegészítő kérdésről. Mogherini asszony, Európa szomszédságában a fegyveres konfliktusok okán millió ember kellett, hogy elmeneküljön Szíriából, Líbiából, Irakból. Sok menekült el, életét vesztette, amikor átkelt a tengeren, illetve Európába akart jutni a megerősítette, az EU pedig úgy döntött, hogy megerősített határellenőrzési intézkedéseket támogat a szomszédos országokban. Hogy akarja biztosítani ugyanakkor azt, hogy a megerősített határellenőrzéssel ne akadályozzuk meg a menekült jogér folyamodókat, hogy eljöjjenek hozzánk? A terrorista szervezetek elleni harc egyre inkább katonai intervenció formáját tölti. Ez Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el a fegyveres drónok alkalmazása tekintetében, és itt szól a nemzetközi jog betartásáról Sikra száll -e annak érdekében, hogy a drónok alkalmazását jog kerete, a jog keretei közé rendeljük, és sikra száll-e a fegyveres drónok jogon kívüli alkalmazása ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami a migránsokat és a menekült jogért folyamodókat illeti, bevezetőmben is említettem, hogy október 3-án Lampedusában jártam a Lampedusai tragédia egyéves évfordulóján. És teljesen világos, hogy humanitárius és morális kötelezettség hárul ránk a politika és az intézményi előtt hogy az európai értékek szellemében megvédjük a menekülteket, de hát különböző mód, mód vezethetnek ide. Nem kell arra várni, hogy a menekültek lélekvesztőkre üljenek. Nem a kiindulási országokban kell a kríziseket megker- megelőlegez, elkerülni, illetve stabilizálni a helyzetet. A tranzitországokkal is együtt kell működnünk, segítve a különböző tranzit országokon átkelő menekülteket az UNHCR-rel, illetve az ENSZ különböző szervezetével szorosan együtt kell működnünk az ő helyzetük támogatása érdekében, és természetesen még egyszer mondom, hogy a forrásonnal kell kezelni a problémát. Líbia merül fel. Erre majd biztos, hogy más kérdésben még válaszolhatok, de hát nem, hogyha egy útvonalon nincs egy, van egy ország, amelyben nincsen stabil politikai helyzet, itt tárva nyitva áll a kapó az Európai Unió felem. Ami pedig a drónokat illeti, ismerem az Európai Unió határozatát, állásfoglalását, Nos, mint minden más jogeszköznél, itt is az a kérdés, hogy hogyan töltjük meg, és minden más eh, eszköznél is az a kérdés, mire használjuk fel. Nincsen jó vagy rossz eszköz, az a kérdés, hogyan használjuk ezeket fel. Kiegészítő kérdés. Sok háborúban és krízisben emberiesség ellen és háborús bűnöket követnek el a szomszéd régióban is és az a fontos, hogy az elkövetőket számon kérés elé állítsuk, hogyan tudja felhasználni az ön szerepét annak érdekében, hogy ezen elkövetőket eh, a törvényszék elé állítsuk. Uh, I would refer here to the uh, historical and to me completely az Európai Unió mindig fontos szerepet játszott eh, a Nemzetközi Büntető Törvényszék eh, működtetésében. Úgy gondolom, hogy eh, ha ezek a nemzetközi szervezetek hatékonyak, már pedig hatékonyak, akkor ezekkel kell élni, ezeket kell használni. Castello. Thank you. Signor Alto Rappresentante. Kedves eh, főképviselőjelölt asszony, március 23-án az ön blogján a Krimfélsziget annektálása után egyfajta európai felelősségről beszélt azzal kapcsolatban, hogy miért nincsen közös európai megközelítés. És itt önt idézem, Ukrajnával kapcsolatban is túl későn léptünk fel. Ha az elmúlt hónapok során már kompatibilisé tettük volna az orosz-ukrán vám unióval az európai társulási egyezményt, akkor talán valamit sikerült volna tennünk. Mégis úgy látom, hogy ön most egy kicsit szigorúbban gondolkodik Oroszországgal kapcsolatban, miszerint Oroszország már nem partner számunkra. De vajon az európai gazdák mit szólnak ehhez? Itt legalább 100 millió eurós csak az olasz gazdák vesztesége, és úgy gondolom, hogy ön azt mondta, hogy szeretné, hogyha Oroszország ismét partner lenne. Ön szerint milyen feltételek mellett lehet ezt megtenni? Grazie. L'intervista era di marzo. Márciusi volt ez a említett idő. Pont, nos, hát azóta nagyon sok minden változott, és inkább rossz irányba. Oroszország a politikai vagy diplomáciai úton nem igazán hajlandó elmozdulni, bár nagyon sok találkozónk volt. Én remélem, hogy a Minszki dokumentum aláírása a megfelelő lesz, és hogy azt teljes mértékben be tudjuk tartatni. Egészen onnantól kezdve, hogy az orosz katonákat Ukrajna területéről bevonják, és a határ ellenőrzésen keresztül, ami pedig a társulási egyezményet illeti, ott egy banális dolgot mondtam, elnézést kérek ezért. Igazából mi is történik most? Ez arra ö, jó, hogy ez a társulási megállapodás ez, ö, leginkább Ukrajna érdekeit kell, hogy szolgálja. Elképzelhető, hogy előbb elkezdhettük volna ezt a munkát. Talán az úgy hasznosabb lett volna, nagyon sokan így vélekednek egyébként, ahogyan én is. Most már jó úton haladunk ezzel kapcsolatban, de nem hiszem, hogy ez valami hatalmas felfedezés lett volna részemről. Hogyha előbb tudtunk volna tenni valamit, akkor elképzelhető, hogy jobban tudtunk volna segíteni, de lehet, elképzelhető az is, hogy nem. Yes, thanks. Volevo chiederle... Még egy kérdés. Ukrajna területi integritása ö, egy ö, olyan feltétel, amely nélkül a szankciókat nem fogjuk megszüntetni Moszkvával kapcsolatban? Nem tudom, hogy önök mit gondol, ö, mit gondol a Krímfélszigetről, amelyről nagy valószínűséggel nem fog Oroszország lemondani, és mit kíván tenni annak érdekében, hogy a jövőben ne túl későn lépjenek megint a tagállamok? Én azt hiszem, hogy a nemzetközi jogot mindig be kell tartani, és annak alapelveit is. Ez egy olyan kiindulási pont, amelytől nem térhet el Európa és az Európai Unió. Az is igaz, hogy Ukrajnával kapcsolatban a mostani helyzetben, épp úgy, mint a múltban vagy a jövőben, az, az ukránoknak kell eldönteniük, hogy ott mi történjen. Tehát nekik kell visszaadni, Poroshenko elnöknek a kezébe kell visszaadni ezt a döntési jogot, jogot, hiszen őt választották meg az emberek, és ezt fontos, ezzel fontos tisztában lenni. Volt még egy kérdés, elnézést elfelejtettem. Biztos jelölt asszony, Válaszaiban azt mondtam, hogy koherensen kell fellépni, az Európai Unió belső és külső politikái között koherenciát kell találni. Ezt támogatni tudom. Ezzel kapcsolatban két kérdést vetnék fel. Egyrészt az antiterrorizmus, a terrorizmus elleni harc európai felelőse beszél itt, és látni kell, hogy három ezer harcos áll készen arra, hogy becsempésze magát az európai országokba. Ezek a harcosok komoly problémát jelentenek például az európai tagállamok rendőrségei, rendészeti szervei számára is. Ugyanakkor nincsen egy közös adatfeldolgozó hivatala Európában, és ebből egy sor probléma um, ered. Ezt a PNR kapcsán is láttuk már. Szembe kell nézni azokkal a súlyos veszélyekkel, amelyek a e kihívásból származnak. Ugyanakkor még egy valamit fel szeretnék felvetni a volt olasz külügyminiszterasszonynak. a fiumicsinúi helyzetet, illetve az olasz tengerpartokra érkező bevándorló hajók problémáját. Úgy gondolom, hogy ez egy európai probléma. Nem szabad, hogy az olasz parti őrségre bízzuk a hajók védelmét. Valóban olasz külügyminiszter vagyok, és ezért remélem, hogy egész addig, amíg az Európai Parlament meg nem erősít, addig olasz külügyminiszter is maradok, de hát nem vagyok persze belügyminiszter. Úgy gondolom, hogy a külföldi harcosok kérdése elsősorban is a megelőzés kérdését veti fel. Hiszem, az a kérdés, hogy hogyan állíthatjuk meg azt, hogy ők visszatérjenek a tagállamainkba, de a kiképzett harcosok, de még inkább az a kérdés, hogyan lehet megállapítani, hogy eh, elvándoroljanak hasznos volna, nincsen konkrét válasz, hanem hasznos volna rugalmasnak lenni, és együtt kell működni az igazságszolgáltatással, a rendészeti szervekkel, annak érdekében, hogy kezelni tudjuk ezt a problémát. Úgy gondolom egyébként, hogy ez egy önkérdés, kérdés, amelyben európai szintéren is előbbre lehet majd lépni. Grazie brevemente. Köszönöm még nagyon röviden. Now, Mr. Mrs. Fortiga. Fortiga asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő, jelölt asszony! A biztonságos szomszédság helyett, amelyről az Európai Biztonsági Stratégia is szól, égő, égnek a határaink lángokban állnak. Ez a helyzet azt kívánja, hogy speciális módon és időben kezeljük a fenyegetéseket. Hogyan kívánja kezelni ezt a hely, helyzetet? Egyrészt az EU szakpolitikák segítségével, a KKBP keretein belül, és másrészt pedig az intézmények és a, a képességek területén. Köszönöm. Úgy gondolom, sok eszköz van a kezünkben, és sok lehetőségünk a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követe, követően. Nem szükségszerűen éltünk ezekkel az eszközökkel eddig, de az is igaz, hogy eddig nem állt elő olyan válsághelyzet, ahol lángokban álltak volna a határaink, mint ahogyan ön azt megfogalmazta. Világos tehát, hogy együtt kell működni a különböző érdekelt felekkel a helyzet megoldásán, de ki kell alakítani a saját megfelelő biztonsági és védelmi politikánkat is. Ez is prioritás. Nem mondhatom azt, hogy ez az első számú prioritásunk, hiszen több első számú prioritásunk is van, de ez a fő prioritásaink közé tartozik mindenképpen. Először is a védelmi együttműködésen kell javítanunk. Élnünk kell a védelmi ügynökség adta lehetőségekkel. Ez lesz az egyik ügy, amelyről már novemberben beszélni kívánnak a védelmi miniszterek a külügyi tanács formátumán belül. Ez lesz azt hiszem az első külügyi eh, tanácsi ülés, ahol elnökölni fogok, ha támogatnak, és eh, hát nyilván a, a költségvetési kérdésekkel is foglalkozni kell a védelmi politika területén kiegészítő kérdés. Hogyan látja a NATO szerepét, és azon belül az Egyesült Államok szerepét abban, hogy a közös biztonságunk javuljon? Ahogyan már mondtam, és a NATO parlamentközi közgyűlésén kollégák voltunk, úgyhogy lehet, hogy emlékszik az akkori álláspontomra. A NATO-val való együttműködés stratégiai fontosságú, és már informálisan Jens Stoltennel szeretnék találkozni. Erre vonatkozó terveket készítettünk már, a, hogyha megerősítenek mandátumomban. Vannak különböző eszközeink a védelempolitika területén, különböző költségvetések, amelyek relevánsak itt, de azt hiszem nagyon fontos az együttműködés, bármilyen hozzáállást vagy megközelítést alkalmazunk is. Úgy gondolom továbbá, hogy, kom, hogy átfogó megközelítésre van szükség nem csak az EU-n belül, hanem a partnereinkkel is, így például a NATO-val. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr a fejlesztési politikáról és a humanitárius segélyekről szeretnék beszélni. Arról beszélt, hogy a bizottság munkáját koordinálni akarja. Hogyan képzi, képzeli ezt el, és hogyan fog együttműködni a humanitárius segély, segélynyújtásért felelős biztossal? Hogyan biztosítja majd, hogy a need base, az igény szerinti megközelítés prioritást kapjon, és figyelembe veszik a emberi jogokat beszélt, a millenniumi fejlesztési célokról. Hogyan lehet ezeket jobban megjeleníteni az EU politikájában? Nos, hát ez az egyik kérdés, amelyre talán néhány hónappal, el, hónap elteltével tudok majd válaszolni. A szándék azonban fennáll. Az a szándékunk, és azt látom, hogy a legtöbb biztos jelölte egyetért ebben a célkitűzésben nem kötelességből akarunk jobban együttműködni, hanem látjuk, hogy mennyire sürget bennünket a helyzet. Hát látjuk, mi történik a világban, milyen égető helyzet van a világban. Itt vagy csődöt mondunk, minden egyes szakpolitikánkkal, vagy pedig jobban együttműködünk és sikeresek vagyunk. Gondoljunk csak az ebolára, hogyha paradoxont fel akarom mutatni. Viszonylag sok pénz áll rendelkezésünkre, tudjuk, hogy mire van szükség, és különböző szereplők különböző módon lépnek fel. Egész egyszerűen koordinálni kell a fellépést. Biztosítani kell, hogy ott és akkor és olyan módon tegyék meg a lépéseket, ahogy, ahol és ahogyan erre szükség van. Ezt pedig valóban a háló közepén lévő központ tudja biztosítani. Igen, említette az ebolat. Ez hatalmas terhet ró Afrikára. Hogyan látja ugyanakkor az EU-afrikai kapcsolatokat, ennek a fejlesztését a jövőben, milyen prioritásokkal rendelkezik? Hogyan látja tehát az afrikai kapcsolatok jövőjét említette az ebolát, hogyan látja ezt a kapcsolatot? Nos, úgy gondolom, hogy fontos, hogy Afrikát ne csak a probléma részének látjuk. Afrikában hatalmas esélyi potenciál rejlik, mind a demokrácia, mind a lakosság, mind az energia, mind a környezet területén mind az emberi erőforrások tekintetében. Afrikát hosszú távon mindenképpen partnerként, és nem az erőfeszítéseink eh, célzottjaként, vagy a, a segélyek fogadójaként szeretném látni. Tehát Afrikával kell együttműködni, és nem Afrikában kell tevékenykedni csak. Bernd Lange. Bernd Lange. Köszönöm szépen, elnök úr. Mogherini asszony. Az új tisztséger évén a többi szakpolitikával létrehozandó koherenciáért is felel, ide tartozik például a kereskedelempolitika is, ehhez vonatkoz, erre vonatkozik három osztatú kérdésem. Hogyan kívánja megteremteni a koherenciát különös tekintettel a szerződés 21-es cikkére a kereskedelempolitikával, másodszorban készen áll-e arra, hogy kereskedelmi preferenciákat is vissza is vonjon abban az esetben, hogyha sérülnek az emberi jogok, a munkavállalói jogok, vagy a nem érvényesülnek a környezetvédelmi normák. És harmadsorban pedig hogyan kívánja garantálni azt, hogy a külügyi szolgálat a kereskedelmi megállapodások végrehajtását szorosabban nyomon kövesse és felügyelje. Köszönöm a kérdést. Ez az egyik olyan terület, ahol szorosabb együttműködésre lesz nem csak Cecíliával, mint a biztos jelöltel, hanem az önök szakbizottságával is, hiszen az összes kereskedelmi megállapodás, főként a stratégiai jelentőségűek nagyon sok vetülettel rendelkeznek, nem csak a kereskedelmet és a külpolitikát érintik, hanem sok más egyéb szakpolitikát is. Úgy gondolom tehát, hogy a bizottsági kollégiumban meg kell osztanunk egymás között a felelősséget erre vonatkozólag. Az emberi jogok vetülete persze nagyon fontos. Az emberi jogok, a munkavállalói jogok a munkánk középpontjába kell, hogy kerüljenek, koordinálva azt az Európai Bizottság többi tagjával, és úgy gondolom, hogy beletelik majd néhány hétbe, mondjuk száz napba, hogy fel tudjam mérni, hogy ami a struktúrát illeti, hogyan lehet javítani az eddigi munkán, mit tudunk átalakítani középtávon, hosszú távon. Tudnék konkrétabb válaszokat is adni most már, de hogy őszinte legyek, ami a külügyi szolgálat működését illeti, az erre vonatkozó értékítéleteim külügyminiszteri tapasztalataimra épülnének, illetve azokra az információkra, amelyeket háttérinformációként eddig megkaptam, és amelyek jók, de még nem elegendőek. Kiegészítő kérdés? Nem? Jó. Akkor az egyéni kérdések következtek. Egy perc kérdés, két perc válasz. Arnaud Danjean, néppárt. Főképviselő jelölt asszony, ön a biztonságpolitikáról sokat beszélt, ez az elmúlt öt év során kicsit hiányzott. Mindenesetre az biztos, hogy nem tartozott a fontos prioritások közé. És miután a stratégiai kontextus egészen égető jellegű, és ráadásul csökkenteni kellett a költségvetési kiadásokat, megszorító intézkedéseket kellett eszközölni szinte minden tagállamban, tehát ebből kiindulva nem tudom, hogy ön úgy gondolja-e, mint ahogyan sokan vélik könnyű ideológiától vezérelve, hogy az Európai Unió szisztematikusan más koalícióknak, mint például a NATO vagy más formációknak adja át a felelősséget, és az Európai Unió inkább mint egy hatalmas NGO működik, Ön erről mit gondol, vajon van-e katonai szerepvállalásra lehetőség? Igen, úgy gondolom, hogy igen. Az Európai Unió, egyébként ez benne is van a szerződésekben, kell, hogy szerepet vállaljon, egyelőre nem tette ezt meg, ezen dolgozni kellene, minden esetre az elmúlt európai csúcson is ezt fogalmazták meg az állam és kormányfők, és ezzel kapcsolatban ezt ezen el fogunk gondolkodni. Júniusban majd meglátjuk, hogy milyen konkrét javaslatokat tudunk tenni, hogyan tudjuk értékelni az eddig történteket. Arra kell összpontosítanunk, hogy a védelmi politikánkat és a bizottság más politikáit összehangoljuk. Ez a polgári-polgári katonai oldal. Azért vannak katonai misszióink is, és az én tapasztalatom szerint jól működnek ezek, de az igaz, hogy nagyon kevés ilyen van. Természetesen ez politikai akarattól is függ. Ön jobban tudja, mint én, hogy ez miért lehet így. Minden esetre úgy gondolom, hogy ezen dolgoznunk kell még. Az Európai Védelmi Ügynökségnek a vezetőjéként meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy együtt tudjunk működni a partnereinkkel, főként a NATO-val, de nem csak a NATO-val, és azért van itt még a Lisszaboni szerződésben egy olyan lehetőség, amelyet még eddig nem használtunk ki, és a következő öt év során majd megvizsgálom azt, hogy ezzel kapcsolatban mit tudunk tenni. Szári Volszki képviselő néppárt nevében. Mogherini asszony. Kérdésem a következő. Hogyan próbáljuk megakadályozni az orosz inváziót Ukrajnában, akár úgy, hogy megállítjuk a fegyverek eladását, hiszen a de, úgy tűnik, hogy nem működik, a fegyverszünet nem létezik, az agresszió folytatódik. A Minszki megállapodást az ukránok, akik most hallgatják önt, azt mondják, hogy egy naív próbálkozás, úgy értékelő, hogy naív próbálkozás, hogy megőrizzék a békét. Hogyan készülnek fel tehát a legrosszabb szenárióra? Azt most azt mondja, hogy lehet, hogy a problémák létrejönnek, de hát a stratégiák bölcsessége abban rejlik, és önnek stratégiai gondolkodásra van szükség, hogy felkészítse nyugatot a, legro- a nyugatot a legrosszabb szenári- szenárióra, a keleti politikák ahilles sarkát hogyan lehet, tehát sebezhető pontját hogyan lehet jobban megvédeni? Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a a katonák, a katonák azt szokták mondani, hogy <clears throat> készülj a legrosszabbra, és cselekedj úgy, mintha minden a legjobb volna. Nos, így akarok én is fellépni. Nap mint nap fáradtságos munkával szorosan együtt akarok működni az ukrán hatóságokkal, Poroshenko elnökkel, azért, hogy ő mindent megtegyen annak érdekében, hogy működjön a párbeszéd, működjön a diplomácia. Az ő erőfeszítéseire van szükség az ukrán elnök és a megválasztandó, a hamarosan megválasztandó új parlament erőfeszítésére van szükség. Mi persze a legrosszabbra kell, hogy felkészüljünk, ezt meg kell tenni, és erre különböző szinteken van mód, de ugyanakkor nem hiszem, hogy katonai szinten ez igaz volna. Gondoljunk arra, hogy a NATO csúcs mit mondott, egyértelmű támogatást kapott az a politika, hogy nincsen katonai fellépés részünkről útra Ukrajnában. De ugyanakkor figyelni kell arra, hogy Ukrajna mit mond, ők, az ukránok, ők vannak otthon a saját országukban, és éppen ezért fontos, hogy mi is a saját politikáinkkal azonosuljunk, de ne keverjük össze ezt a két dolgot. Együtt kell működnünk persze az energiapolitikában, esetleg a szankciók eh, fokozására is szükség lehet, ha a helyzet súlyosbodik, a szankciókat súlyosítani kell, ha a helyzet eh, stabilizálódik, esetleg fel lehet eh, függeszteni a szankciókat, de mindenképpen támogatnunk kell az ukrán vezetés politikai erőfeszítéseit. Hogyha nem állunk az ő oldalukon, és nem próbáljuk segíteni ebben a nagyon nehéz, feszült politikai helyzetben őket, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Valószínűleg gazdaságilag, energiállátás szempontjából is rémálom lesz ez a tél. Közelegnek a választások, tehát hogyha nem segítjük az ukránokat, akkor, amikor segítségre van szükségük, amikor azt mondják, hogy keressünk diplomáciai megoldást, akkor ki támogathatná őket? Maria Gabriel. Maria Gabriel. Madame l'autre représentante désignée. Tisztelt főképviselő jelölt asszony, a földközi tenger déli medencéjében nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, amely egymásnak ellentmondó események is. A szomszédság politikánk pedig orosz, országról országra külön politikát kell, hogy bemutasson, de ugyanakkor nem szabad, hogy a regionális dimenziót figyelmen kívül hagyjuk, és lássuk azt, hogy bizonyos országban milyen pozitív fejlemények is látszanak. Ezzel kapcsolatban a következő kérdéseim vannak. Lesz-e önnek a régió stabilitásával kapcsolatos kezdeményezései, és a Euromediterrán Unióban hogy mit kíván tenni a helyzet javulása érdekében. Az afrikai vallási szélsőségességgel kapcsolatban pedig hogyan akar fellépni a radikális gócpontok ellen, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Köszönöm szépen. Igen, úgy gondolom, hogy segíteni kell a régió országait, főként azokat, amelyeknek sikerei vannak. Ez sajnos nem mindig volt így. Tunéziára gondolok, Marokkóra, nagyon fontos az, hogy nem csak az Euró-Mediterrán Uniót használjuk fel, amely egyébként nagyon hatékony eszköz lehet, de ezen felül más formációkra is gondolok, az 5 plusz 5-re például, amely az elmúlt időszakban nagyon jól dolgozott a líbiai válsággal kapcsolatban, pont azért, mert ez egy olyan formáció, amely lehetővé teszi azt, hogy ugyanahoz az asztalhoz leültessük a, azokat az országokat, amelyek az Európai Unió részéről szomszédok, illetve a földközi tenger déli medencéjének arab országait is. A földközi tenger általános értelemben egyfajta pluralitást is lehetővé tesz, nagyjából ugyanazokkal a szereplőkkel, de mégiscsak különböző válságok megoldásában különböző formációkra van szükség. Hogyha a közelkeletre nézünk, akkor megint csak más partnerekre kell gondolni. Nem mindenkivel tudunk együttműködni, de mindenkit figyelembe kell venni. Líbiára gondolok, vagy Marokkóra, vagy Tunéziára. Ott pedig inkább dél felé kell vizsgálódni, ezen országok déli szomszédai körül, és hasznos lenne talán az is, hogyha az Európai Unió megérteni először is azt, hogy mi igenis, és szereplői vagyunk ennek a régiónak, nem csak a régió országai, hanem az Európai Unió is, a földközi tenger és a közel-keleti térségben is egy fontos politikai szereplő. Ami pedig Afrikát illeti, remélem, hogy lesznek majd más lehetőségek arra, hogy erre a kérdésre válaszoljak. Kányete képviselő, köszönöm. Biztos jelölt asszony, két kérdésem van. Az Európai Unió összességében egyelőre 18%-át költi a forrásainak a védelmi politikára szemben a néhány évvel ezelőtti 30%-kal. Ez azt eredményezte, hogy nagy nehézségekbe ütközünk a hibrid háborúk és a fagyott konfliktusok kapcsán. Milyen változtatásokat eszközölne ön a közös európai védelmi politika megerősítése érdekében, a másik kérdésem pedig ehhez kapcsolódik, hogyan kívánja eh, támogatni azt, hogy a keleti szomszédság országai demokratikusabbá váljanak, a jogállamiság felé eh, mozduljanak el, és hogyan kíván ellenében hadni a szovjet érdekszféra gondolkodásnak. Köszönöm. Ami a védelmi költségvetést illeti, ez már régóta tartó vita az összes tagállamban, más-más formában, de mindenütt jelen van. Azt gondolom, és szerintem ez különösen az Európai Unió számára fontos, hogy az outputon ugyanannyi dolgozunk, mint az inputon. Ez alatt azt értem, hogy a források mennyisége nem kifejezetten a mi döntési hatáskörünkbe tartozik. Éppen ezért ragaszkodom annyira ahhoz, hogy a védelmi együttműködésen dolgozzunk, pooling and sharing címszó alatt, tehát hogy összefogjuk, az erőinket, hiszen csak akkor tudunk hatékonyabban fellépni katonailag, hogyha a meglévő eszközöket összefogjuk. Ez azt jelenti, hogy együttműködünk a védelmi miniszterekkel, velük együtt tudjuk ezt a pooling and sharing megközelítést megvalósítani a gyakorlatban is. Ami az orosz befolyás megszilárdulását illeti a keleti szomszédság országai esetében, azt hiszem, ez a legnagyobb kihívásunk, ami az Európai Unió kulturális identitását illeti. Az oroszok szerintem azt próbálják megmutatni, hogy az érintett országok polgárai számára rossz választás Európa. Éppen ezért tartom olyan fontosnak, hogy ezek az országok a demokratikus átalakulás során valóban eredményeket tudjanak felmutatni a polgáraik számára. Ha ugyanis bizonyítani tudjuk, hogy az Európához való közelítés jó a polgárok számára, gondoljunk Moldovára, Grúziára. Hogyha tehát az európai választás konkrét eredményeket hoz az emberek számára, akkor ez vonzóbbá tenni Európát az olyan társadalmi csoportok számára is, amelyek egyenlőre talán másként gondolkodnak. Das Wort hat Lorenzo Most pedig Lorenzo Césa kapszott. Mogherini miniszterasszony nagy elégedettségemnek szeretnék hangot adni, hogy az olasz kormány önt jelölte külügyi főmegbiztosnak. Kollégaként dolgoztunk együtt, mind az olasz parlamentben, mind az Európa Tanácsban. Ismerve önt, ismerve a munkáját, biztos vagyok benne, hogy kitűnő munkát fog végezni. Nagyon nagy szakértelemmel rendelkezik ezen a területen, és ezt most az Európai Ügy szolgálatára fordíthatja majd. A közel-keleten veszélyben vannak a vallási kisebbségek, erre szeretnék rákérdezni, és ez nagyon aggasztó. Rengetegeknek melekülni kellett, 200 ezer embernek menekülni kellett, el kellett hagyniuk a hazájukat, az országukat, a házukat. És ezek a keresztények végleg otthagyták a területüket, elűzték őket. Kérdezem tehát, hogy főképviselő asszonyként mit szándékszik tenni ezen folyamat megakadályozás érdekében. Köszönöm szépen a baráti üdvözlő szavakat, a támogató szavakat, és köszönöm szépen azt a munkát, amelyet ön végzett e kérdésben az Európai Parlamentben, és biztos vagyok benne, hogy a e kérdés továbbra is napirenden tartja az Európai Parlamentben. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen eh, ez az emberi jogok kérdését is felveti, már pedig az Európai Parlament és az Európai Unió számára ez egy alapérték, erre épült fel az európai építmény az emberi jogok tiszteletén, és ide tartozik eh, a vallásgyakorlás szabadsága, a hídgyakorlás szabadsága, és természetesen ide tartozik a világ bármely pontján élő keresztények jogainak védelme is. Meg szeretném tehát erősíteni, hogy a vallásgyakorlás szabadsága egy univerzális jog, mindenkinek tiszteletbe kell tartani ezt eh, a közel-keleten is. Másrészt úgy gondolom, hogy eh, a közel-kelet, eh, illetve Észak-Afrika egy-két országaival fontos, hogy együttműködjünk e kérdésben, akár az emberi jogi fő megbízott útján, akár az ENSZ emberi jogi fő megbízottja útján, akiről tudjuk, hogy jordániai állampolgár, és ez is egy fontos üzenet. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezeket az aggasztó jelentések, jelenségeket. És még van egy kis időm, még ezzel elmondom a következőt. Nagyon fontos, alapvető fontosságú, hogyha Irakról vagy a világ más területeinről gondolkozunk, fontos tehát, hogy biztosítsuk, hogy az e humanitárius segély minden közösséghez eljusson. És én már a humanitárius ügyeket kezelő biztos jelöltel egyeztettem ebben a kérdésben, biztosítandó, Egyébként ez pedig egy fontos üzenet is, biztosítandó, tehát, hogy minden közösség megkapja a humanitárius segélyeket. Olyan humanitárius politikát kell folytatni, mely e célokat teljesíti. Herzlichen Dank. Die letzte Frage war von dem Köszönjük szépen. A legutóbbi kérdést a néppárti képviselő olyan kedvesen tette fel, Kíváncsi vagyok, hogy Antonio Pancéri milyen kedvesen fogja feltenni majd a kérdését a szociáldemokraták részéről. Eh, Köszönöm szépen. Mogherini asszony. Az alapjogi karta preambulumában azt olvashatjuk, hogy az Európai Unió az embert eh, kívánja eh, tevékenység középpontjába állítani. Ez pedig az emberi létre vonatkozik, az alapjogokra és az emberi jogokra. Az, ami most a Mediterráneumban történik, hát nem egészen cseng össze ezzel, már pedig Juncker úr erről beszélt az Európai Unió tevékenységének referenciájaként. Önnek arra is Ön azt mondta, hogy időre van szüksége egyfajta struktúrált megközelítés megalkotására. Az Európai Parlamenttel a stratégiai együttműködést két területen képzelem én el. A főképviselő feladataival kapcsolatban ezen az egyik tengely, és az összes biztossal való együttműködésben, hiszen ez minden területet fel kell, hogy öleljen ez az együttműködés. Hát nem több, mint néhány hónapra van szükségem, de vannak olyan kérdések, amelyekről már most szeretnék beszámolni, és esetleg önökkel majd a jövőben, illetve a külön megbízottakkal kap, együtt is ezt meg tudjuk majd beszélni. Véleményem szerint, ahogyan én láttam, az elmúlt évek során nagyon pozitív volt ez a az együttműködés, úgyhogy az ő ö, személyüknek megerősítése szerintem nagyon fontos. A mi külügyünk, külügyi tevékenységünknek a központjába kell, hogy álljon az emberi jogok kérdése, és ez az legfontosabb érdekünk is. Sokszor azt mondják sokan, hogy a stabilitás és az emberi jogok között választanunk kell, már pedig szerintem a kettő kiegészíti egymást, tehát ezért fontos a horizontális megközelítés, nem csak a külügyekkel foglalkozó biztosok szempontjából, hanem a belügyekkel foglalkozó biztosok vonatkozóak is. Ugyanis itt most a határokon belül is Fontos, hogy a politikáinkban megjelenjen az emberi jogok kérdése, és amikor kifelé tárgyalunk, akkor ugyanezt az értékrendet kell kifelé is közvetítenünk, mert így leszünk hatékonyak. Ami pedig az emberi jogokkal kapcsolatos feladatokat illeti, ez nem csak szituációtól függő, strukturális párbeszédre van szükség a civil szervezetekkel, Európában és harmadik országokkal egyaránt, és azon kategóriákkal kell együttműködnünk, akik a legnehezebb helyzetekben dolgoznak. A beszéltemben beszéltem a sajtószabadságról, amelyben a kül- és a belpolitikának együtt kell működnie, aztán itt van a női jogok kérdése, ugyanis a világban nagyon rossz helyzetben vannak a nők, de még akár az Európa, a Európa határain belül is és ezért fontos az, hogy az intézmények és a civil társadalom egyfajta munkarendszert dolgozzanak ki, mind az unión belül, mind a harmadik országokkal való kapcsolatainkban. Ugyanis ez a hatékonyságunk és a hitelességünk mozgatórugója is. Köszönjük szépen, Pászkó úr! Uh, many times the EU... Mogherini asszony, az Európai Uniót sokszor kritizálták, amiért nincs meg a politikai szándék, főként amikor biztonság és védelmi politikai kérdésekről van szó. Ez részben annak tudható be, hogy a tagállamok a fenyegetettségeket másként értékelik, és amiért az egymás érdekeit nem megfelelően értékelik. Hogyan lehet felülbérelni az EU kül- és védelmi politikáit a legutóbbi fejlemények tükrében annak érdekében, hogy ez a probléma megoldásra találjon? Remélem, hogy erre van lehetőség, remélem, hogy ezt meg tudjuk tenni. Azt hiszem, a korábbiak során már némileg érintettem ezt a kérdést. Tévednénk, ha azt hinnénk, hogy azok a fenyegetések, amelyek érzékelnek néhány amelyeket érzékel néhány tagállam, azok nem befolyásolják a többi tagállamot. Mi egy egységes közösség vagyunk. És hogyha valamely tagállam fenyegetve érzi magát, fontos, hogy ez fenyegetésnek érezze a többi tagállam is, véleményem szerint. Ezért mondtam azt, hogy jobban oda kell figyelnünk egy időben a keletre és a délre, és fel kell hagynunk azzal a paradox megközelítése, hogy vagy az egyikkel, vagy a másikkal foglalkozunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak az egyikkel foglalkozzunk, mert délen is vannak gondok, és keleten is. És egységesen kell fellépnünk. Ezért mondom azt, hogy az építőelemekkel kell kezdeni. Hogyha elkezdünk gondolkodni a biztonsági stratégián és a jövőképen, akkor ezzel Európa és a világ biztonságán is dolgozunk. Úgy gondolom, sok, sok területen van együttműködési lehetőség a fenyegetések megélése kapcsán is. Főképviselőjelölt asszony, az elkövetkező hónapokban szörnyen fájdalmas problémákkal állnak ma, áll majd szembe Olaszország politikai, de az európai politika is. Melyek ezek a problémák? Ezek a problémák nem csak Olaszországot érti, érintik, hanem a nemzetközi jog érvényesülését. Például hogy hogyan lehet eh, megvédeni eh, az állampolgárok jogát, illetve menekültek jogát. 2014-ben Láttuk, hogy milyen elkötelezett volt ez ügy érvényesítése érdekében, és a helyzet feszültségmentesítése területén. Milyen kihatást akar uh, alkalmazni az európai-indiai kapcsolatokra, hiszen um, az olasz tengerészek még mindig indiai fogságban vannak. Hogyan akarja tehát ezt a helyzetet megoldani? Jó. Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, egész addig, amíg a parlament eh, meg nem szavaz, én olasz külügyminiszter asszony vagyok. Ilyen módon tehát egy kis eh, ígéretet szeretnék tenni, amíg miniszter vagyok. Minden egyes nap eh, azon dolgozom, hogy ez az olasz tengerészek, fogságban lévő tengerészek problémájára megoldást találjak. És az idáig elvégzett munkára fogok építeni az Európai Unió, már többször különböző szinteken, a legmagasabb szinten is beszélt erről az ügyről, Barózó, Estön és Schulz, valamint Brock elnökök is felhozták az indiaiakkal való tárgyalások során ezt a kérdést, és természetesen a főképviselő munkájának is koncentrálni kell erre. Fontos, hogy az indiai hatóságok a nemzetközi jog érvényesüléséért dolgozanak és betartsák a nemzetközi jogot. Ezen felül pedig léteznek eh, olyan globális eh, védelmi szabályok, amelyek eh, a terheltek jogait biztosítják minden egyes országban, és ezt az elvet alapvető elvnek tekintjük. Harmadik felvetés. Mit tehetek? A dialógust vihetem előre, Olaszország, e, illetve Európa és India között. Bár tudjuk, minnyáján jól tudjuk, hogy e, Barózó bizottsági elnök, Schulz házelnök, e, vagy Catherine Ashton is mindent megtesz annak érdekében, hogy kihangsúlyozza, hogy egy pozitív megoldás a partneri kapcsolatokat is szolgálna. Köszönöm szépen, Assis képviselő. Köszönöm szépen. Mogherini asszony, ön a bevezetőjében utalt arra, hogy mennyire fontos az Európai Unió és a latin-amerikai térség kapcsolata. Ezzel kapcsolatban milyen kezdeményezéseket kíván tenni annak érdekében, hogy túljussunk azon a tárgyalási nehézségen, amely az Európai Unió és a Mercosur közötti társulási megállapodást övezi. Ez már a 90-es évek óta probléma, illetve azóta tárgyalunk velük. Ez egy fontos megállapodás, főként most, amikor az Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi megállapodási tárgyalásokat folytatunk. Fontos tehát az, hogy gazdasági, kereskedelmi, politikai szempontból is a Mercosur országaival közös, szorosabb kapcsolatot ápoljunk. Ez egy fontos prioritása az ön számára. Köszönöm, Belder úr. Nem, nem, bocsánat, Mogherini hogy még válaszol. Eh, eh, ehm, Olaszul fogok válaszolni, ugyanis eh, a mediterrán vagy latin nyelvek közül az olasz fogom választani. Két hónappal ezelőtt Santiago-ban jártam Csillében, a szelák főtitkárával pontosan erről tárgyaltunk akkor el is mondtam, és erről szerintem jegyzőkönyv is készült, hogy az Európai Unió és latin-amerikai térség, illetve a karib-tengeri térség közötti partnerség már most is fontos, de még alapvetőbbé válhat. Ugyanis kulturális, társadalmi, hagyományos és társadalmi Mm, egyes, tehát hasonlóságok is mutatkoznak, tehát jól értjük egymást. Mi hiányzik akkor? Egy kis politikai tőke, részben a mi részünkről, részben pedig a latinamerikai országoktól, amely azt eredményezné, hogy teljes mértékben ki tudjuk használni ezt a partnerséget. Ez egyébként igaz a Mercosurra, és más regionális szervezetekre is Latin Amerikában, a különböző formációkkal és a különböző árnyalatokkal együtt. Szerintem több energiát kellene politikai értelembe bevetni, nem csak Latin Amerikával kapcsolatban, hanem a karib térséggel is. Van erre egy jó lehetőség, az EU-SELAC csúcs júniusban, nem negatív értelemben, hanem inkább pozitív értelemben lehet business as usual, vagy nem business as usual. Tehát talán ezt a megerősített együttműködést végre útjára indíthatjuk a, nem csak a partnerországokkal, hanem az egész kontinenssel. Belder úr. Köszönöm szépen elnök úr. Magaréni asszony, hollandul fogok felszólalni. Tisztelt főképviselő jelölt asszony. A fundamentalista muzulmánok és a terrorista szervezetek, mint a, az IS, a Hamász, az al qaeda és egyebek általi destabilizációja a közel-keletnek világosan megmutatta, hogy Izraelnek és az Európai Uniónak párhuzamos biztonságpolitikai érdekei vannak. Egyetérte velem abban, hogy ezt a párhuzamosságot valamilyen módon kifejezésre kell juttatni a külpolitikában. Válasz. Igen, egyetértek abban, hogy hatalmas fenyegetést élünk meg minden irányból, de ez mindenek előtt a régióban élőket érinti, nem tudom, hogy ebben e- ön egyetérte velem. Az, az iszlám állam elsődleges áldozatai szintén muzulmánok, ide tartoznak, ide sorolhatók keresztények és más közösségek is, de elsősorban a muzulmánokat érinti az általuk gyakorolt erőszak. Azt hiszem mindenek előtt ez kell, hogy meghatározza a hozzáállásunkat. Az a narratíva, amelyet az iszlám állam alkalmaz, egy olyan narratíva, amelynek célja, hogy saját magát államként tüntesse fel, miközben az állam, mint olyan koncepcióját, a határokat, az állami autoritást tönkreteszi. Ugyanakkor azt mondja, hogy a saját vallásával saját vallását gyakorolva lép fel más vallásokkal szemben a világban. Úgy gondolom, hogy ennek semmi megalapozottsága viszont nincsen az iszlám vallásban. Nekünk Európában különböző eszközeink vannak. Itt van a katonai fellépés eszköze. Néhány tagállam úgy döntött, hogy alkalmazza bizonyos formában ezt az eszközt, mások úgy döntöttek, hogy nem. Amit én fontosnak tartok, és amit a jövőben is fontosnak tartanék, az az, hogy az Európai Unió számára egy közös keretet képezzünk, amely lehetővé teszi az együttes fellépést. Vannak olyan kompetenciák, amelyek továbbra is tagállami kompetenciák maradnak természetesen, de hogyha ezek a kompetenciák beépülnek egy keretbe, amely felmutatja az irányt és a stratégiát, és együttesen teszünk erőfeszítéseket, akkor jobb eredményeket tudunk elkönyvelni nem különböző irányokba hatnak az erőfeszítések. Ami a humanitárius kihívást illeti, ez is hatalmas, és jaj, elnézést, lejárt az időm. Uh, uh, Madam High Rep Designate, I'm speaking on behalf főképviselő asszony Jeffrey van Orden nevében szólalok fel, frakciótársam nevében, aki nem tudott eljönni, és megkérte, hogy tegyen fel önnek ezt a kérdést. Melyik KKVP katonai intézkedést kell az EU-nak végrehajtani, mert a NATO vagy az elkötelezett a koalíció nem tudja végrehajtani. Másodszorban Mit gondol a közös, a KBVP fő célja az európai integráció elmélyítése, illetve az -e, hogy az EU egy globális politikai szereplővé váljék? Úgy gondolom, hogy a bevetések vagy missziók, amelyeket folytatunk, eh, ezeket nem azért folytatjuk le, mert más nem tudná megtenni, hanem azért, mert helyes, hogy mi tesszük meg. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdést. Tehát nem csak olyan feladatokat oldunk, oldunk meg, amelyet más hátrahagyott, akár a NATO, akár a tagállamok, nem. Másrészt vannak olyan bevetések, amelyekben szorosan együttműködünk a tagállamokkal és a NATO-val. Az integrált megközelítés bölcs és politikailag is helyes. Mi is volt a kérdés másik része? Ja igen, megvan persze a politika, igen. Igen. Igennel válaszolok erre a kérdésre, persze. De nem is azzal töltenem az időt, hogy mindig az okokat keressem, hanem a jó megoldást kell keresni. És így a híres hírhet ownership-et érhetjük el, tehát hogy a szereplők azonosulnak a fellépéssel, azonosulnak a politikai válaszokkal. Fontos tehát, hogy a biztonságunk is a világ biztonságát is szolgáljuk a fellépésünkkel. Voorzitter, eh, mevrouw Magrini, ik spreek eh, Demes Máker képviselő, köszönöm szépen, Magarini asszony, hollandól fogok beszélni. Röviden arra a törekvésre szeretnék kitérni, hogy az emberi jogokat helyezzük a külügyi fellépés középpontjába. Itt van az UNCTAD szerződés, amely a, tartalmazza a a kínzás tilalmát, azonban egyelőre az Európai Unió nem lép fel megfelelően a kínzás ellen. Kérdés, hogy ön ezt prioritásként fogja kezelni. Másodszorban pedig az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amely a szervkereskedelemre vonatkozik. Mit tud tenni az Európai Unió? Kína most le akarja állítani az erre vonatkozó gyakorlatát és az összes falungong követőt pedig szabad lábra kell helyezni, ez az a parlament követelése. Válasz. Mindenképpen támogatom azt, hogy fellépjünk a kínzás ellen. Minden emberi jogi kérdés, ahogy már korábban elmondtam, nem csak, hogy a napi rendünk egyik fontos elemét képezi, hanem a fellépésünk egyik kulcsfontosságú eleme. Úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem a civil társadalmi szereplőknek is nagyon sok szakértő elmük van ezen a területén. Már beszéltem arról, hogy a civil társadalommal együtt kell működni, és az emberjogi aktivistákkal ott helyben, ahol hatalmas kihívásokkal szembesülnek, úgy gondolom, a feladataim közé tartozik majd ez is, de nem csak az, hogy felvessem ezt a problémát, hanem hogy itt eredményeket érjünk el, és ez kapcsolódik Kínához is. Az ön által említett kérdés mindenképpen részét képezi majd a kínai féllel folytatandó tárgyalásoknak. Megpróbálom majd elérni, hogy néhány országváltozásokat eszközöljön, nem csak azáltal, hogy rámutatok, hogy min kell változtatni, hanem megpróbálok majd együttműködni velük a változások végrehajtásán. Úgy gondolom az emberi jogi fellépésnek az az egyik leghatékonyabb módja. Hongkongot is említette, ha jól értettem, de lehet, hogy öm, félreértettem a kérdést. Ez nem a tolmácsok hibája volt természetesen, a tolmácsolás kiváló, csak lehet, hogy félreértettem. Hongkongra nem tudok átfogóan kitérni 20 másodpercben, hiszen több időm nincsen. De nagyon örülök annak, hogy többé-kevésbé jó hírek érkeznek Hongkongból, és ez nem csak a hongkongi hatóságok érdeme, hanem a kínai hatóságok is úgy gondolom, Mindenképpen szeretnék megoldani a következő hongkongi választások kérdését úgy, hogy az mindenkinek megfeleljen, és párbeszéd útján történő megoldást keresnek. Köszönöm, Sáke asszony! Uh, Tisztelt főképviselőjelölt asszony! Ön beszélt arról, hogy Irán konstruktív partner is lehet. A kérdésem az az, hogy hogyan? És hogyan látja ön a P5 plusz 1-es formációban a saját szerepét. Mit fog tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió az iráni emberek emberi jogainak tiszteletben tartása, illetve más fontos kérdések mellett szálljon síkra, valamint a nukleáris helyzettel kapcsolatban mit kíván tenni, hiszen itt már hosszú idő óta forog ez a kérdés. Köszönöm a kérdéseket! Azt mondtam, és ebben hiszek is, hogy konstruktív szerepet játszhatnék ebben, és különböző konfliktusok kapcsán is megtehetjük ezt a régióban. Iránt megpróbáljuk bevonni a folyamatba, és megvizsgáljuk azt, hogy esetleg ahelyett, hogy a konfliktusokban ból kizárjuk, vagy ezeknek a megoldásából kizárjuk, inkább bevonjuk abba. Ebben az értelemben szerintem meg kell legalább próbálnunk ezt, úgy, ahogyan Irakkal kapcsolatban is megtettük ezt. A P5 plusz 1-es tárgyalásokkal kapcsolatban ön is tudja, hogy ezek november 24-éig tartanak, júliusban azt a döntést hoztuk, nem az utolsó, hanem a korábbi tárgyalási fordulóban, hogy Keti Ashton folytatja majd ezt a munkát november 24-éig, és ez szerintem nagyon bölcs döntés volt, hogy ne válasz, változtassunk az utolsó pillanatban főtárgyalót ebben az igen nehéz tárgyalási sorozatban. Kettivel és más miniszterekkel is beszéltem, illetve az iráni külügyminiszterrel is eszmét cseréltem néhány héttel ezelőtt New Yorkban az ENSZ gyűlésem. Szerintem november 24-e előtt talán sikerül megoldást találni, ha nem, akkor rendkívül nehézé változik, válik az a helyzet, de én remélem, hiszek benne, hogy sikerül majd ez. Ami pedig a az emberi jogokat illeti, hát itt semmit sem lehet tenni. Ez rendkívül fontos, túlságosan fontos ahhoz, hogy bármivel csere beréljünk. A nukleáris ügyekkel kapcsolatban sem lehet ez tárgyalási alap. Az emberi jogok kérdését mindig nagyon fontos helyen kell tartani az iráni hatóságokkal való kapcsolatainkban. Köszönöm arra, Barándiána úr. Köszönöm szépen. Főképviselő asszony jelölt. Az Európai Unió és Kuba közötti bilaterális szerződésre szeretnék rákérdezni. Ez a szerződés összekapcsolja az emberi szabadságjogokat és a gazdasági nyitást Ám sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a tárgyalások során a kubai lakosság alapjogáról nem tárgyalnak a kubai féllel. Kérdezem tehát, hogy a Castro rezsim gazdasági reformjait hogyan értékeli? Én ugyanis úgy gondolom, hogy ezek nem voltak elég mélyrehatóak, Kérdezem ezen túl, hogy szándékszik-e az emberi jogok kérdéséről párbeszédet megnyitni a kubai hatóságokkal, és hogyha erre a kérdésre igennel válaszol, hogyan fogja ellenőrizni, hogy betartják-e a kubaiak az emberi jogokra vonatkozó záradékokat, és milyen szerepet szám mindebben az Európai Parlamentnek. Végezetül, hogy önt megválasztják Mogherini eszony, akkor kérni szeretném, hogy a mandátuma ideje alatt az Európai Unió alapjogi kartájának értékeit mindig a gazdasági érdekek fölé helyezzem, mégpedig minden területen. Köszönöm szépen! Hogyha úgy döntenek, hogy megerősítenek a nevezésemben, akkor biztos, hogy néhány hónap múlva visszatérek a bizottság, a parlamenthez. És beszámolok a következő, a jövőben megtendő lépésekről. De annyit már most is elmondhatok, hogy egyrészt meg vagyok róla győzölve, győződve, hogy a kis nyitás ügyét támogatni kell, hogyha a gaz, kubai hatóságok gazdaságilag nyitnak, ezt támogatni kell, persze, nagyobb lépéseket is tehetnének, de a gazdasági és a főleg a politikai szinten való nyitást támogatni kell, ösztönözni kell őket annak érdekében, hogy még átfogóbb, még kiterjedtebb reformokat hajtsanak végre abban is biztos vagyok, biztosan kijelenthetem, hogy konstruktív párbeszédet szeretnék folytatni a kubai hatóságokkal az emberi jogok kérdésében, és biztos vagyok benne, hogy az emberi jogi külön megbízottunk útján ezt az ügyet előbbre el lehet majd vinni, és természetesen örömmel osztom meg az ebbéli munka felismerésmeit a parlamenttel, illetve a szakbizottság tagjaival. A Weirinen. Vajrénen képviselő. Mr. Chairman, Madame Mogherini. Köszönöm, elnök úr, Mogherini asszony. Nagyra értékelem, hogy hangsúlyozta a belső és külső fellépés közötti koherencia fontosságát. Az is tetszett, hogy beszélt a külügyi fellépés összes vetületéről és irányáról beszélt. Az Európai Parlament, legész, illetve az Európai Unió legészakibb országának parlamenti képviselőjeként értékelem, hogy a sarkvidéket is említette. Az Európai Unió globális szerepére vonatkozik a kérdésem. Három szakpolitika területén vagyunk vezetők globálisan. A kereskedelem, a fejlesztés és a környezetpolitika tartozik ide. Globális szerepünket erősítenünk kellene azáltal, hogy a globális fellépésünket koordináljuk és koherensebbé tesszük. Úgy gondolja -e ez, úgy gondolja-e, hogy ezt tovább tudja erősíteni a többi külügyért felelős biztosal együtt, és hogyan kívánja ezt megvalósítani? Válasz. Megpróbálok mindent megtenni erőim szerint, hogy ezt elérjük. Úgy gondolom mindenek előtt ambiciózus célokat kell meghatároznunk. Ahogyan ön is elmondta, mi vagyunk talán a leghitelesebb és a legerősebb szereplő, amikor kereskedelemről, környezetpolitikáról van szó, illetve fejlesztésről. Lehet, hogy más területeken is, de e három területen biztosan. Nehéz most meghatározni azt, hogy hogyan akarunk majd koordinálni a jövőben. Lehet, hogy ez egy földközi tengeri megközelítés, vagy mediterrán megközelítésre vezethető vissza, még akkor is, hogy a sarkvidék szívügyem, de úgy gondolom, hogy a koordináció ott kezdődik, hogy megosztjuk egymással az elgondolásainkat, a céljainkat, és elbeszélgetünk közösen arról, hogy milyen eszközeink vannak. Ezért tartom fontosnak, hogy havonta a biztosi kollégiumon belül eszmét cserünk egymással, nem csak azokkal a biztosokkal, akiket érint a külpolitika, hanem a többiekkel is. Amint elkezdünk beszélni a jövőképeinkről, a prioritásokról és az eszközökről is, meg tudjuk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk közösen működtetni a gépezetet. Azt hiszem ez a fő kihívás, hogy a különböző meglévő struktúráinkat politikai tartalommal töltsük meg, hiszen hatalmas struktúráink vannak már, ezek nagyon jók, és emberi erőforrásaink is vannak, és ezeket kell közösen működtetnünk. Azt hiszem ez a kihívás, ami a globális kérdéseket illeti. Ha megnézzük, hogy mit teszünk Haitén vagy Afrika szarvánál, hatalmas a szerepvállalásunk, de szépen lassan lépésről lépésre haladunk, hogyha Ezeket a lépéseket, ezeket a részenkénti fellépéseket megpróbáljuk, meg össze tudjuk kapcsolni, akkor sokkal láthatóbbak leszünk politikailag is. És a láthatóság persze mindig fontos, mert valami, ami látható, az erősebb is egyben, és vonzóbbá válik mások számára. Ami a környezetvédelmet illeti, és az éghajlatváltozást, fontos, hogy Lima és Párizs siker legyen. Hogyha ez nem lesz siker, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan kívánunk előrelépést elérni ezen a területen a jövőben. Ivo Weigel. Spoštovana gospa Ivo Weigel. Tisztelt eh, miniszterasszony, Lampedúzában jártam jó magam is, eh, és ott láttam azt, hogy eh, a menekültek hatalmas száma a jövőben még tovább fog növekedni, amennyiben nem leszünk képesek arra, hogy egyfajta strukturált politikát folytassunk ezzel a problémával kapcsolatban. Minden esetre jelenleg azt szeretném megköszönni, hogy ezzel a politikával ön foglalkozott. Másodszorban ön a nemzetközi jogról is beszélt, amennyiben az Európai Unió a nemzetközi jog adta lehetőséget kihasználja, akkor sokkal erősebbek leszünk. Az izraeli-palesztin konfliktus szempontjából, vagy a Marokkó általi nyugat-szaharai jelenléttől. Mit fog tenni akkor, amikor valaki a nemzetközi jogot megsérti? Válasz? Nagyon szimbolikus az, hogy ön Addis Abebában volt, én pedig Lampedúzában. Számomra nagyon érdekes volt az, amikor uh, a lampedúzai áldozatok, uh, illetve tehát az, ő, az áldozatok családtagjaival, illetve a túlélőkkel találkoztam. Itt nem csak a meghalt emberekről van szó, hanem azokról a történetekről, akik uh, túlélték. Nem látjuk sokszor azt, hogy milyen tragédia előzi meg az ő elvándorlásukat. Sokszor látjuk azt, hogy milyen tragédia történik a tengerben. Nagyon gyakran kínzás áldozatai, emberi jogi jogsértések, a nők, gyermekek ellen elkövetett jogsértések, de a férfiak ellen is, de legtöbbször a nőket illeti ezek a jogsértések, 70%-a a bevándorlóknak igazából nagyon nagy szegénységből érkezik, és ők menedékjogot kérnek. Tehát strukturális megoldásra van szükségünk Afrika és saját szempontjunkból, szempontjainkból egyaránt. Nemzetközi jog, igen, ki fogom használni a lehetőségeket, de mindenek előtt arra lesz szükség, hogy olyan lehetős, olyan feltételeket teremtsünk, amelyben a megelőző politikát tudjuk érvényre juttatni. Ugyanis az összes válság, amely most éppen aktuális, a palesztin-izraeli konfliktus már nagyon régóta ott van, több, több évtizede, ezzel nőttem én fel de más esetekben láttuk azt, hogy, ez, hogy mi fog történni, de nem tudtuk megakadályozni, nem tettünk semmit. És pontosan ez az a helyzet, ahol nekünk Európai Unióként nem a szankciókban kellene elgondolkodnunk, hanem inkább a megelőzésen kellene jobban ott lennünk. Köszönöm szépen. Kúzó Permúj úr, Mogherini asszony, az iraki helyzet és a szíriai helyzet a nyugati elmúlt húsz évben folytatott politika eredménye. Bernardo bertolucci utalok, hogyha a 20. századot, az 1900, az 20, 20, 20. századot most rendezné, akkor látható volna, hogy mi hoztuk létre a fundamentalizmust, épp úgy, ahogy a fasizmust a 20. század elején mi támogattuk, a mi társadalmunk keblében nőtt fel. Egész egyszerűen a fiatalok jobb életet akarnak élni, de azt gondolják, hogy az iszlámban találják ezt meg, azonban az egész jelenlegi helyzet az iraki invázió következtében jött létre. Nem gondolja, hogy ezeket a kérdéseket mind figyelembe kell venni? Úgy gondolom, hogy Irak és Szíria területi integritása és egysége alapvető jelentőséggel bír. De ugyanak nem hiszem, hogy egyetértenék, ezt megelőlegzem. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, mint egy kötelességünk, hogy segítsünk például akár a fegyverszállítások segítségével is, persze ez nem európai jogkör, hogy segítsünk azoknak az embereknek, akik egy olyan terrorszervezet ellen sikra szállnak, aki, amely szervezet számtalan civil életét veszélyezteti. Ez egy humanitárius kötelezettség tehát. És úgy gondolom, hogy nincsen olyan hogy a katonai megoldás nem lehet végleges megoldás, politikai megoldást kell találni, és olyan feltételeket kell teremteni, amelynek segítségével növekedhet a gazdaság, illetve elzárhatjuk a terrorista szervezetek pénzügyi támogatásának csapjait. A bizonytalanság is ide tartozik, a gazdasági bizonytalanság is persze az ő malmukra hajthatja a vizet, És látni kell, hogy a hatalmi vákum segítheti azt is, hogy toborozzanak új harcosokat. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Unió alapvető kötelezettsége, minnyájunk kötelezettsége, hogy próbáljuk visszafordítani ezt a folyamatot. Hiszen a jobb életfeltételek politikai, demokráciai, gazdasági vagy emberi jogok tekintetében biztos, hogy segítenének abban, hogy kevesebb forráshoz, akár emberi forráshoz is jussanak a terrorista szervezetek. Eh, Iglesias. Iglesias képviselő. Señor presidente, buenas tardes, señora Morgherini. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok, Mogherini asszony. Én legtöbbször igen bírálóan nyilatkozom itt a szakbizottságban, de vannak néha kivételek is. Hiszen akkor is, hogyha nagyok a nézeteltérések, fontos esélyt adni az embereknek, hogy megmutassák, hogy képesek javítani az eddigi eredményeiken. Az egyik önnel szemben hangoztatott bírálat az volt, hogy ön túl orosz barát, elhangzott továbbá az is, hogy ön kevéssé tapasztalt, és még nem lép fel elég határozottan. Azt hiszem, ön nagyon kompetens és nagyon jó emberismerettel rendelkezik, illetve józan paraszti észsel is rendelkezik, és ez utóbbi olyasmi, ami hiányzik itt sokszor a szakbizottságban. Ön elmondta, hogy nagyon nagy örömmel jön ide, felmerült egy kérdés Castaldo részéről, és ön azt mondta, hogy mindig fontos tiszteletben tartani a nemzetközi jogot. Érdekelne, hogy Oroszország harcias hozzáállása nem lépje túl a tolerancia határunkat. Non prenderò la domanda sugli strani piaceri. Hát ezek érdekes vonzalmak, de hát mindenkinek megvannak a maga vonzalmai. Nos, hát ami a politikát illeti, itt ebben a parlamentben számomra nagyon hasznosnak tűnik, nem csak a munka szempontjából, amelyet együtt kell majd elvégeznünk, illetve mindenki a saját felelősségű körének megfelelően, hanem intellektuális szempontból is rendkívül jó ez a vita számomra, a mai meghallgatás, ez a úgymond vizsga, nagyon érdekes a kérdések szempontjából, ugyanis nagyon sok gondolatot és nagyon sok ötletet hallok meg a kérdéseken keresztül. Szerintem jó az, hogyha erről beszélünk. Ezért szeretem az ilyen típusú megmérettetéseket. Ami a nemzetközi jog betartatását illeti, én azt hiszem, hogy ezt mindenhol be kell tartatni. Igazából ez az első olyan kérdés, amely ebben az értelemben a közelkeretre vonatkozik. Én azt hittem, hogy sokkal több kérdés érkezik majd ebből a szakbizottságból a közelkeretre vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy ez a lényege a mi tevékenységüknek, földközi tengerben és a közel-keleten is. Izrael, arab országok, illetve Izrael-Palasztina konfliktusairól beszélünk. Itt legalább két konfliktusról van szó, tehát ezért fontos a regionális megközelítés. Fontos az, hogy a nehezen elért tűzszünet Kairóban, augusztus végén, egy új politikai folyamat kezdetét jelentse. A jövő héten Abbas elnök úr részételével egy donátori konferencia, vagy donori konferenciára is sor kerül majd. Ez egy politikai kezdeményezésé kell, hogy váljon. Ugyanakkor az arab-izraeli konfliktust is meg kell oldanunk. Éppen ezért lenne hasznos az, hogyha a 2002-es regionális kontextushoz térnénk vissza. Köszönöm szépen. Ez a szép ezekben a meghallgatásokban hogy a jelölteket néha meglepi, hogy milyen prioritásokkal rendelkezünk mi. Következő kérdés. Melenchon úr. Merci, monsieur le président. Melenchon, si... Köszönöm. Melenchon, hogyha így tetszik. Egy kérdésem lenne. Az egész emberiségről van szó ön nem beszélt a klímaváltozásról, amely tulajdonképpen az egyik legnagyobb problémát jelenti azon népek kapcsolatában, akiket érint ez, és ez a következő évek nagy migrációs válságainak is a hátterében állhat majd. Ott lesz ön Párizsban a klíma csúcson, és mit fogott képviselni? A másik hatalmas probléma én szerintem a dollár volatilitásához kapcsolódik, amely egyébként az egész nemzetközi rendszerre kihat. Én azt is láttam, hogy idén nyáron Brazília, Oroszország, Kína és India, illetve Dél-Afrika között az a, egy megállapodás született, egy saját világbankot akarnak létrehozni, illetve nemzetközi valuta alap párját, és ezzel a dollárt nagyon nehéz helyzetbe hozzák, és Amerika ettől egyre erőszakosabb államá válik. Köszönöm szépen! Mélésson úr. De igen, utaltam a klímára, a klímaváltozásra. Sőt, azt hiszem, hogy ez volt az egyik, ez volt az első nagy kihívás, amiről beszéltem. Elnézést, lehet, hogy az angol beszédem nem volt kellőképpen elokvens. Néhány héttel ezelőtt az ENSZ közgyűlésén részt vettem. Ott az Európai Bizottság is képviseltette magát, a jelenlegi biztos személyében, és ott voltak a külügyminiszterek is. Ami az én munkámat illeti, az én funkciómat, amennyiben ők, önök is ezt jóvá hagyják majd, a kompetens biztosokkal és alelnökökkel együtt kell majd dolgoznunk, a környezetvédelmi miniszterekkel, illetve azon civil szervezetekkel, akik nem csak információs forrást jelentenek, hanem ebben a témában cselekvés forrását is jelenthetik az ENSZ-en keresztül. Párizsal kapcsolatban jövőre nem szabad, hogy túl későn érjünk oda. Tehát próbáljunk meg mindent megtenni, már Limában, decemberben. Ugyanis, hogyha Limában, decemberben nem sikerül már jól előkészítenünk a munkát, akkor Párizs szempontjából eléggé komplikált lesz a helyzet, és nem tudjuk sikerre vinni az ügyet, már pedig nem engedhetjük meg magunknak a bukást ezen a területen, ugyanis itt egy nemzetközi biztonsági kérdésről is van szó, nem csak környezetvédelmi kérdésről. Ennyi, köszönöm. Thank you. Hát, mes- Köszönjük, Meszelics képviselő. Köszönöm, elnök úr. Főképviselőjelölt asszony. Örömmel hallottam, hogy differenciált politikát akar folytatni a keleti és a DD szomszédság területén. Azt gondolom, hogy a keleti politika legjobb esetben fél siker, de ez eufemizmus inkább. Át kell ezt gondolni. Más biztos jelölt, tek egy hangon azt mondták, hogy a stratégiai átgondolás az önfelelőssége, és önt kell követniük kitől kell majd 5-6 hónap múlva azt kérjük, hogy számoljon be a külügyi bizottság előtt a stratégiai újragondolásról. Ugyanakkor azt is hallottam, hogy persona non grátának nyilvánították egy európai politikust Oroszországban, mi több, több politikust erre listára vennének az oroszok. Kérdezem, hogy milyen lépést akar erre adni. Köszönöm a két kérdést. Hogy ki, kitől kérjék számon a stratégiát, gondolás? Tőlem, tőlem. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy ezt egyedül akarom végezni, majd egyedül a világtól különvonulva az irodámban. Pozitív jelzésnek, jelnek veszem, hogy minnyáján csapatban akarunk dolgozni, a csapatmunka nagyon fontos minnyájunk számára de persze szükség van, hogy valaki felelősséget vállaljon a munkáért, és vezesse ezt a munkát. És hogyha egyetértenek, akkor ez valóban az én felel, hogyha támogatnak, ez az én felelősségem lesz. Rebecca Harms, akit nem engedtek be Oroszországban, én is ennyit tudok erről, mint önök. És teljes egészében osztom mindazt, amit Schulz elnök mondott, ez tökéletesen elfogadhatatlan. Nem csak az a tény, hogy létezik egy ilyen lista, a persona non grata listája, ráadásul ezt a pub- listát nem publikálták, és semmilyen módon nem indokolták, hogy kikerült a listára, és miért. Tehát, hogyha kineveznek, akkor biztos lehet, hogy az orosz hatóságokkal felveszem a kapcsolatot, és ne történhessen meg újra, ha pedig eh, megtörténik, akkor eh, indokolják meg, hogy miért nem utazhat be, és akkor erről vitát nyithatunk. És még egy valamit el szeretnék mondani. Még van egy kis időm. Úgy gondolom, hogy a parlamenti diplomáciai kult szerepet játszik, és bárhol támogatni tudom majd én személyesen, vagy a külügyi szolgálat. Azt, hogy a missziók elutazzanak valahova, vagy a képviselők egyes országokba beutazzanak, akkor ezt meg fogom tenni, számoljanak velem. Ugyanakkor azt is kérni szeretném, hogy koordináljanak velünk, mielőtt elmennek, és miután visszatérnek, azért, hogy jobban tudjunk tervezni, jobban értsük, hogy ki megy, semmilyen módon nem akarjuk a parlament előjogait megnyírbálni, befolyásolni önöket, csak hogy koordinálni tudjuk a politikákat, és a feedbacket is megkapjuk, hiszen a parlamenti diplomácia eredménye a mi eredményünk is kell, hogy legyen. Ezért tehát struktúrált együttműködésre számítok ezen a területen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Ulrike Lunacek. Köszönöm szépen, elnök úr, Mogherini asszony. Írásos válaszaiban leírta, hogy az emberi jogok lesz a vezérfonal az ön munkájának. Beszélt a médiumok szabadságról, a szabadság jogokról. Engem az érdekelne, hogy az etnikai és a szexuális kisebbségek eh, biztonságát hogyan kívánja szavatolni munkája során. A keleti szomszédságra vonatkozik a második kérdésem, Azerbajdzsán tartozik ez a keleti szomszédság országai közé, ahol eh, nagymértékben romlott a helyzet az elmúlt időszakban, hogyan kívánja az alapvető szabadságjogok eh, és az emberi jogok érvényesülését biztosítani ebben az országban. És végül pedig ön olasz külügyminiszter, aki és olasz, olasz külügyminiszterként a South Stream-et, a déli áramlatot támogatja. Biztosan tudja, hogy az Európai Parlament e projekt ellen foglalt állást, mert nem európai projekt, hogyan kíván külügy, külügyi főképviselőként fellépni ebben az ügyben. Remélem, hogy külügyi főképviselő munkája során fogják önt emlegetni, és nem a déli áramlat melletti állásfoglalása kapcsán. Igen, hát remélem én is, hogy így lesz, bár az ön által használt lédi megfogalmazással azért gondjaim vannak, de először is erre a kérdésre válaszolnék, a legutóbbira, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Azt hiszem, a déli áramlat politikai előfeltételei egyébként sincsenek meg jelen pillanatban. Kapcsolódik ez Ukrajna helyzetéhez és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatainkhoz. Ennek tükrében minden infrastruktúrális projektnek megfelelő jogi alapot kell biztosítani. Hogyha és amikor a politikai körülmények normalizálódnak, hogyha, akkor, és ez nagyon bizonytalan, akkor a technikai tárgyalások újra elkezdődhetnek, és megláthatjuk majd, hogy sikerül-e megfelelni a jogi eh, alapoknak. Remélem ezzel sikerült tisztáznom álláspontomat. Amikor legutóbb itt jártam, mondtam valamit, és néhány, azt hiszem néhány újságíró félreértelmezte, amit mondtam. Én azt mondtam, hogy a déli, a déli folyosó kell, hogy legyen a prioritásunk, és néhányok összekeverték e, a déli folyosót a déli áramlattal. És most, ami Azerbajdzsánt életé, azt hiszem, csak azért, mert Azerbajdzsánban nagyon fontos energetikai beruházásaink vannak, és mert ők is tudják, hogy a diverzifikálás szempontjából számunkra Azerbajdzsán nagyon fontos, ezért még inkább kell hangsúlyoznunk, úgy gondolom, az emberi jogok tiszteletben tartásának fontosságát, és a politikai aktivisták védelmét. Ami az etnikai kisebbségeket, illetve a szexuális irányultságot illeti, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezen a területen előrelépés történjen, de ezt mindenütt meg fogom tenni. Azért, mert hiszek is ebben, nem csak azért, mert ez kötelezettségem. Főnként, ami a szexuális irányultságot életi, úgy gondolom, hogy néhány országban, és néhány európai országban is sokat kell dolgozunk még ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm, Bütikófer képviselő. Köszönöm szépen. Mogherini asszony, ön alelnökként felelőse lesz a stabilitási és a békét és stabilitásért eszköznek. Itt most 70 millióról van szó, és 60 millióról a következő évre, 70 millió idénre. Nagyon sürgős kérdések tartoznak ide, és ezeket sajnos, miután nincsenek, nincsen elég pénz rá, el kell halasztani. Mit tesz ön annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozást kapjon ez az eszköz? Második kérdésem, milyen relevanciát ad az ASEAN és az ASEAN-nal való kapcsolatra, illetve az ASEAN tagállamaival való EU-s kapcsolatokkal kapra. Ami a költségvetést illeti, amennyiben főképviselővé kineveznek, akkor Krisztalinával beszélni fogok erről a témáról, ugyanis ismerve az ő um, elkötelezettségét, hátterét reményt ad arra, hogy meg fogjuk, is, meg fogjuk érteni egymást, és meg fogunk tenni mindent érdekében, meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy a sürgős ügyeket azonnal kezelni tudjuk. Általában a költségvetéssel problémák vannak, nem csak ezzel az eszközzel kapcsolatban, hanem más idei kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban is, főként az ezzel kapcsolatos, illetve a külső tevékenységeinkre vonatkozó költségvetés rendkívül fontos a külső hitelességünk szempontjából, és az Európai Bizottság is tudja ezt, és természetesen az önök munkájára is számítunk, hogy az idei évre valamilyen megfelelő megoldást találjunk, és 2016-ban felülvizsgáljuk a helyzetet, és amennyiben szükség lesz rá, akkor átalakítsuk az egész költségvetést. Aztán természetesen lesz itt még egy másik része is a költségvetésnek, az 5%-os csökkentés, de erről majd talán más formátumban fogunk beszélni. Az ASEAN-nal való kapcsolataink néhány héttel ezelőtt kineveztek oda egy delegációvezetőt, ez nagyon jó, Ez egy fontos stratégiai munka lesz a következő évekre nézve. Regionalizmus ázsia Ázsián belül éppen úgy, ahogyan Dél-Amerikában kulcsfontosságú, és amennyiben hiányzik a regionális megközelítés Ázsiában, akkor ez problémát jelentett diplomáciai kapcsolatunk szempontjából is. Éppen ezért fontos az ASEAN-nal való együttműködés. Fábio Castaldo. Castaldo képviselőm. Mogherini asszony. Az EU stratégiai terve az emberi jogok érvényre juttatását tűzi zászlajára minden szakpolitikában. Ez nagyon jól van így. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezen szép elveket feláldozzák annak érdekében, hogy kereskedelmi kapcsolatokat ne veszélyeztessék. És ilyen módon szelektíven érvényesítjük a politikát és ezeket az elveket a, mint hogy a jövőben ön felel majd a külügyi szakpolitikák koordinációjáért, kérdezem, hogy milyen lépést tervez, mindesetre sok sikert kívánok, ez nem sok esély, de tulajdonképpen annak, hogy ez hogy fog működni. Például a halálbüntetés eltörlet, eltörlése kapcsán, vagy pedig a nizzai karta, amely kimondja, hogy senkit nem szabad halára ítélni, hát hogyan akarják akar olyan országokkal együttműködni, amelyek még alkalmazzák a halálbüntetést? Hogyan lehet az emberi jogokról beszélni, hogyha ilyen országokkal még megállapodásokat kötünk? Grazie. Due domande. Ha jól értem, ez két kérdés volt, ugye? Köszönöm. Hát, hogy sok sikert kíván, köszönöm, persze Hogyha olaszul válaszolhatok, akkor azt mondhatom, hogy eh, valóban köszönöm. Szóval, ami halálbüntetést illeti, meg kell látogatnunk azokat az országokat, illetve le kell dolgoznunk azokat a feladatokat, amelyek előttünk tornyosulnak, még ha nehéz feladatok is. Hát a kereskedelem, amit a kereskedelemről mondott, erről vitázni tudnék önnel, de azt megerősíthetem, hogy ezt az ügyet előbbre szeretném vinni, mégpedig elsősorban azt az ügyet, hogy a halálbüntetése elő, ellen fellépjünk az egész világon. Minden nemzetközi partnerünkkel való tárgyalásban fel felszeretném ezt venni, azaz lépésről lépésre szeretnénk haladni, nem egy azonnali abolicionista érveléssel lépünk föl, hanem próbáljuk az ő érzékenységüket is megérteni. Elsősorban persze az ENSZ az a fórum, ahol ezt fel, fel lehet vetni, és nagyon fontos, hogy a civil szervezetekkel, a civil társadalom képviselőivel, az NGO-kkal is font, szövetségre lépjünk. Mondok egy példát Olaszországból, de hát olasz volt a kérdés, engedjék ezt meg nekem. Olaszországban én kezdeményeztem egy task force felállítását külügyminiszterként a halálbüntetés eltörlése érdekében, és ez a halálbüntetésekre kiszabott ENSZ moratórium munkáját készítette elő, az európai intézmények, a tagállamok és az NGO-k, a civil szervezetek közötti szövetségben rejlik tehát a munka, és az olasz együttműködés például szolgálhat ehhez. Az a fontos, hogy először a moratóriumot terjesszük el a világban, és utána lépésről lépésre a halálbüntetés mindenhol megiszüntessék. Van. Thank you, Chair. Képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. A tagállamok felelősséget vállaltak arra, hogy közös kül- és védelmi politikát hoznak létre, és a biztonságpolitikán belül védelmi politikát is. Úgy gondolja-e, hogy amíg ő hivatalban van, addig ez véglegesedik, véglegesen kialakul, illetve gondolja-e, hogy a tagállamok lemondjanak, le kell mondjanak teljesen a saját külpolitikájukról, illetve ez azt jelentené, hogy semlegesség immár nem válik lehetővé, mint például olyan értelemben, ahogyan Írország gyakorolja azt. Továbbá hogyan kívánja például az Egyesült Királyság és Gibraltár közötti konfliktust megoldani? Európai repülőgépek sértették meg a gibraltári légteret, éle, emberéleteket veszélyeztetve. Hogyan kívánja ön a brit felhatóságot Gibraltáról szavatolni Spanyolországgal szemben. Köszönöm. A kérdés első részére válaszolnék. Nem gondolom, hogy a közös e, kül- és biztonságpolitika, illetve a közös védelmi politika azt jelenteni, hogy a tagállamoknak le kell mondaniuk szuverenitásukról ezen a téren. Már csak azért sem jelentheti ezt, hiszen nem mondanának le erről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekünk be kell érnünk azzal, ami megmarad. Tehát azzal, amit a tag, amelyről a tagállamok önként lemondanak, mert már nem érdekes a számokra. Én azt gondolom, hogy a közös európai érdekeinkre kell támaszkodnunk, hiszen ezeket a leginkább úgy tudjuk érvényesíteni, hogy a közös európai stratégiát alkalmazunk. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamok maguk nem kezdeményeznek külpolitikai kezdeményezéseket? Nem. És nem is lenne jó valószínűleg, mert fontos, hogy legyenek olyan kezdeményezések, amelyek beépülnek a közös európai keretre, keretbe. Amire szükség van, az a közös szerepvállalás, közös fellépés, bizonyos közös érdekek és értékek mentén, és ez, ezt a közös fellépést együtt kell kialakítanunk. Az ownership, vagyis a közös külpolitikával való azonosulás alatt azt értem, hogyha egy válsággal szembesülünk, és meg kell állapodnunk egy közös szövegben, akkor nincs közös külpolitika, mert akkor 28 különböző külpolitika van, és egy közös, legkisebb, legkisebb közös nevező. Ez is valami, de ennél azért jobb eredményeket is tudunk eszközölni, és kell is, hiszen a polgáraink is ezt várják el, és az ő érdeküket is ez szolgálja. Ezért mondtam azt, hogy nagyon nehéz lesz ez, ez lesz a legnagyobb feladat tulajdonképpen, amelyel szembesülök az elkövetkezendő öt évben, de hiszem azt, hogy lehetünk büszke európaiak, és lehetünk hasznos európaiak az európai polgárok számára, és a világban is, hogyha teljes mértékben be tudjuk tölteni a globális szerepünket. Mogherini asszony, főképviselő jelölt asszony, felszeretném hívni figyelmét arra, hogy a világon tizen, több mint 15 millió ember illegális opiátokat használ. Sokan heroint használnak, ez egy halálos anyag. A legtöbb felhasználó meghal. A heroin felhasználásból eredő egészségügyi problémákba halnak meg az emberek, és borzasztó sokan rászoknak a heroinra. Ráadásul a heroin az a kábítószer, amelyet intravénásan adnak be, és ez akut egészségügyi problémákat ad át, például az H, a HIV vagy a hepatitis C terjed a tűhasználók között sok tízezer ember hal meg évente emiatt. Egészségügyi kihatásán túl az illegális ópiumipar a térség eh, stabilitását aknázza alá, hiszen eh, a lázadókat finanszírozzák a heroin bevételből sok területen, többek között Afganisztánban. Kérdésem, hogyan tervezi Európa állampolgárait ezen veszélyes kábítószer problémától megvédeni? Köszönjük szépen, hogy az elnök. Nos, ez az egyik kérdés, olyan kérdés, ahol hasznos lesz, hogyha csapatban dolgozunk majd a bizottságban, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy ez különböző szakpolitikai kérdéseket felvet, a belpolitika, vagy a bel, belső politikák és a külpolitika kérdését is. Afganisztán meglepett, hogy senki nem vetette fel Afganisztán kérdését, tehát hogy válaszoljék erre? Ez lesz az egyik szempont, ahol az új afgán kormányjal is együtt kell működnünk. Amely, amely kérdést az elmúlt 13 évben talán nem kellő fontossággal kezeltük, hiszen valóban a heroin bevétel finanszírozza a lázadókat, destabilizálja a térséget, és az egész világra káros kihatással van maga heroin. Egy szóval biztos, hogy nem csak Afganisztánnal, hanem a többi ópium termelő országgal is együtt kell működnünk ebben a kérdésben, ez munkám része lesz az elkövetkező öt évben, hogy önök úgy döntenek. Aymeric Soprat. Amerik Soprád. Köszönöm szépen. Főképviselő jelölt asszony néhány nappal ezelőtt Joe Biden azt mondta a Harvard Egyeteme, hogy az Egyesült Államok az európaiakra ö, Oroszország ellenes szankciókat rá kényszerített, és ezt ő mondta ezt a szót, hogy kényszerített. Ma prioritásokról hallhattunk, a transatlanti kapcsolatokról, a NATO-ról, a Törökország, Azerbajdzsán, Grúzia, Moldávia irányában való bővítés témái merültek még fel. Szerintem nagyon sok kolléga megnyugodna akkor, hogyha ön megnyugtatná őket arról, hogy egy független Európa főképviselője lesz, és nem a transatlanti kapcsolatok főképviselője, amelyet az Egyesült Államok fog dominálni. Természetesen ez így lesz. És úgy egyébként szerintem már a főképviselő asszony sokkal szimpatikusabb, mint a lady megnevezés. Nos, hát én sosem beszéltem bővítésről ezen országok irányába. Arról beszéltem, hogy a nyugat-balkáni országok, illetve Törökország irányába a bővítés egyelőre nem volt sikeres, és szerintem ez így is lesz még egy jó darabig, ami pedig a partnerséget illeti, itt szomszédsági viszonyról beszélünk, és különbözőképpen kell majd az egyes országokkal a kapcsolatainkat ápolni. nagyon meglepett az amerikai alelnök kijelentése, ugyanis dolgoztunk mi vele együtt, és a párbeszéd az Egyesült Államokkal és más országokkal együtt valósult meg, Oroszország irányába a szankciókat közösen dolgoztuk ki, Kanadára is gondolok, és más országokra, amelyek szintén ugyanazt a kezdeményezést indították útjára. Itt egyfajta koordinációról volt szó nemzetközi szinten. Mindenesetre közvetlen tapasztalatként mondhatom, hiszen olasz külügyminiszterként azt mondhatom, hogy Soha nem volt könnyű a külügyminiszteri tanácson egyességre jutni, de azért ezek mindig is független döntések voltak, és mindig európai szempontokat, európai vitákat vettünk alapul. Szerintem ez rendkívül fontos. Nem hiszem, hogy ezt hangsúlyozni kellene, mert ez a normális megoldás. Ha ez nem így lenne, az, az lenne, normális, tehát ez csak így lehet. Néha nehezek ezek a döntések, mert bizonyos tagállamok, kormányok számára nehéz volt meghozni ezt a döntést, de mindig is közös vitáink eredményeképpen hoztuk meg az ilyen típusú döntéseket. És én úgy gondolom, hogy az Európai Unió egysége ebben a ö, fázisban kulcsfontosságú volt. Gil képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr bevezetőjében beszélt Ázsiáról. Egyetérte azzal, hogy az Ázsiához fűzött szoros kapcsolatok kulcsfontosságúak az EU számára nem csak azért, mert Ázsia adja a világ népességének 60%-át, illetve a világ GDP-jének 30%-át, amely szám egyébként várhatóan növekedni fog, hiszen a régió nemzetgazdaságai valószínűleg ugyanúgy növekednek, mint eddig. Emellett azonban Ázsia területén sok olyan terület található, ahol konfliktusok robbanhatnak ki, amelyek kihatása lehetnek a világ többi részére is, ennek ellenére nem foglalkozunk eleget Ázsiával. Indiában új kormány van hatalmon, Modi vezetésével, az Európai Unió azonban egyáltalán nem szerepel az ő prioritás listáján, miközben Kínával, az USA-val, Japánnal is, Japán vezetőséggel is találkozott. És ha megnézzük az Európai Unió reakcióját, egy évtized múlt el azóta, hogy elindult az EU-India stratégiai partnerség, azonban ennek semmi eredménye nem volt ez idáig. Köszönöm. Igen, azt hiszem, az Ázsiához fűződő kapcsolatok stratégiai fontosságúak lesznek az EU számára. A fő kihívás azt hiszem az, hogy megmutassuk Ázsiának, hogy számukra is stratégiai fontosságú a hozzánk fűződő kapcsolat. Hatalmas itt a verseny. Azt hiszem, éppen ezért fontos, hogy növeljük erőfeszítésünket ezen a téren. A parlamenti diplomácia nagyon fontos lehet Ázsia kapcsán, Fontos, hogy fontosak tegyük magunkat a számukra, legalább annyira, mint amilyen fontosak ők lehetnek a mi számunkra. Ami Indiát illeti, azt hiszem, az, hogy az india, új indiai kormány megpróbál kapcsolatokat teremteni a világ többi részével, ez a tény önmagában is lehetőséget rejt magában, főként tekintettel, hogy Európában is vannak új vezetők, ki kell, meg kell ragadnunk ezt az alkalmat, és erősítenünk kell a kapcsolatainkat. Főképviselő asszony, a marokkói-algériai határ 1994 óta ö, nehéz helyzetben van, és nem javul a helyzet. A Magreb országok közötti regionális együttműködés sem tud jól működni, pedig ez nagyon sokat jelentene mind a földközi tenger déli medencében, mind Európában a partnerségnek köszönhetően. Magreb úgy, mint regionális blokk, a legkevésbé integrált blokk a világon, és ez probléma. A nyugat-szaharai terület szintén nagy gondot jelent, Ön mit képzel arról, hogy az Európai Unió ennek a konfliktusnak a megoldásához hogyan járulhat hozzá, Algéria és Marokkó békítéséhez hogyan tud hozzájárulni az EU, és Észak-Afrikában mit kíván tenni Európa egy olyan pillanatban, amikor, és itt vége. C'est pas ma eh faute. <laughs> La flexibilité allemande. Hát ez a német rugalmasság. Nem vagyok túl jó diplomata. Inkább eredményorientált Nos, a kérdés egyébként nagyon komoly kérdés, és elnézést kérek, amiért mosolyra fakadtam. Szerintem egy kicsit ellentmondásos az, hogy a legkevésbé integrált régió pont a Magreb térsége, ahol leginkább erre szükség lenne és amikor például azt látjuk, hogy Líbiával milyen munkát tudunk végezni a mm, szomszédos országokkal, erre szükség van, bár nehéz, vagy az 5 plusz 1-re utalnék még ebből a szempontból, akkor láthatjuk azt, hogy ez milyen hatalmas értéket jelent. Természetesen vannak bilaterális problémák is. Európa mit tehet ebben az ügyben? Elsősorban azt gondolom, hogy az ENSZ erőfeszítéseit kell a politikai megoldás irányába segíteni. Egy fenntartható megoldást kell találni a nyugat-szaharai térségben, a konfliktus megoldására, a regionális formációinkat fel kell használnunk, mert az, hogy az a gyakorlat, hogy együtt dolgozunk, azért sokat segít, és ugyanakkor bilaterális szinten is fel kell lépnünk, Algériával és Marokkóval is, hogy átmenjen az az üzenet, hogy igenis is van ennek hozzáadott értéke. Ugyanakkor regionális megközelítés nélkül nagyon nehéz lesz valós megoldást találni a libiai válságra is. Márpedig szükség lesz arra, hogy időt szenteljünk ennek a kérdésnek, ugyanis az egyes számú dosszié a következő hetek, hónapok, évek során mindenképpen ez a biztonsági kérdés lesz. Sie haben erwähnt. Köszönöm szépen, azt említettem, hogy a közös védelmi politika területén a Lisszaboni szerződést még nem használjuk teljes körben. Hogy akarja elérni, hogy a tagállamok jobban alkalmazzák és jobban értelmezzék a struktúrált együttműködést. És hogyan fog azért dolgozni, hogy a Lisszaboni szerződésben előirányzott európai védelmi kapacitásokat kiépítsék, milyen intézkedéseket alkalmaz majd annak érdekében, hogy az európai fejlesztési bázis támogassa. Említette a fejlesztési ügynökséget, hogyan biztosítja majd azt, hogy a fejlesztési ügynökség a tagállamok hatáskörét és a, a potenciálját is használ, használja. Afrikáról is beszélt. Hogyan akarja az African Peace Facility pályára állítani, mert az idáig alkalmazottak nem működnek, és hogyan akar egy európai biztonság és védelmi fehér könyvet kialakítani. No, but I'm not, I'm not going to use all the 10 minutes. Nem fogom felhasználni mind a 10 percet a válaszra. Tehát köszönöm a kérdést. Kezdem a struktúrált együttműködést. Mint eh, láthatják, az írásos válaszaim között szerepelt ez erre adott válasz. Az öt év alatt meg szeretném vizsgálni, hogy a szerződésben foglalt eszközöt valóban alkalmazni tudjuk-e, valóban élettel tudjuk-e megtölteni. Látom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés a tagállamok számára, de arzon leszek, hogy feltérképezem a helyzetet, és ha lehetőség van rá, ki is használjuk a lehetőséget. A védelmi ügynökségről. Teljesen egyetértek. Hatalmas potenciál rejlik a védelmi ügynökségben, és én úgy gondolom, hogy a védelmi miniszterekkel kellene együttműködni. Egyébként a védelmi ügynökség vezetőjeként a védelmi miniszterek tanácskozását én fogom vezetni. Tehát nekik kell eszmét cserélni arról, hogyan lehet megerősíteni az együttműködést. Mandátumom első hónapában, holnapjában már novemberben van egy védelmi tanácsülés, sőt jövő év elején a védelmi ügynökség is változásokon fog átesni. Meg lehet, hogy ma még nem tudok konkrét válaszokat adni. Hát két perc alatt nagyon nehéz volna persze ké, konkrét válaszokat adni, de ez menetrendemen előkelő helyen van. Ez a kérdés. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy fontos, hogy a védelem szerepét eh, így alakítsuk át, és mi is volt az utolsó kérdés? Ja igen, a védelmi stratégia, a biztonsági stratégia. A fehér könyvről beszélt egy lehetséges fehér könyvről. Mondtam már korábban, hogy jelenleg nem világos elképzelésekkel rendelkezem arról, hogy egy fehér könyvet kellek írni, tehát hogy egy fehér könyvet kell megnyitni, bevonni a szereplőket, eszmét cserélni velük, vagy pedig csak egy stratégiai gondolkodásra van szükség nem tudom, hogy milyen formában kell ezt megjeleníteni, de hogy stratégiai gondolkodásra szükség van, és ezt közösen kell kialakítani, ebben biztos vagyok. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő és alelnök jelölt asszony, kedves Federike, az EP üdvözli a stratégia újragondolásának ötletét, illetve az EU-s és globális politikák stratégiai koordinációnak, koordinációjának ötletét az LP e teljes mértékben támogatni fogja önt ebben. Tekintettel a közel-keletre és a különböző válsággócokra világszerte úgy tűnik, hogy a válságok egyre elmélyülnek, és ez hatalmas kihívást jelent az EU biztonsága és energiaellátása szempontjából. A múlt nyarat követően kibontakozott az Izrael-palesztini konfliktus egyik legmélyebb válsága. Kairóban ön is tárgyalni fog erről a konfliktusról a lehetős, lehetséges megoldásról. Ön szerint Európa szerepet kell, hogy vállaljon a régió problémáinak megoldásában. Mi az ön stratégiája a béketárgyalásokra vonatkozólag, illetve mi a stratégia, amelyet követ a közel-keleti béke megteremtése érdekében. Köszönöm. Hát két perc szem van, ugye? Nos, először is jelen kell lennünk. Jelen kell lennünk, mert most történt meg első ízben, hogy mindenfél kérte, hogy az Európai Unió legyen, legyen le, jelen. Mind a palesztin, mint az izraeli oldal is ezt kérte, és a regionális szereplők is fontosnak tartják ezt. A Egyiptom is, és a többiek is azt látom, hogy most az egyszer fontos szerepet játszhatunk a béketeremtésben a közel-keleten. A béketárgyalások már olyan régóta zajlanak, hogy ha várjuk, hogy gyakorlatilag már csak a politikai szándékra, a politikai akaratra van szükség – a technikai megoldás már megszületett, politikai akaratra van szükség és politikai vezetésre mindkét oldalon. Ezért azt gondolom, hogy a mi szerepünk az lehet, hogy politikai nyomást gyakorolunk. Mi fontos szereplők vagyunk, úgyhogy tudunk nyomást gyakorolni. Az ösztönzők és az elretendő elemek szempontjából is. Meg kell erősítenünk a politikai vezetést, és meg kell teremteni a politikai szándékot is. A palesztin hatóság kell, hogy kormányozza Gázát. Pozitív jelzésnek tartom, és várom, hogy megerősítsék ezt a hírt, hogy jövő csütörtökön a palesztin hatóság koalíciós kormánya Gázában ülésezik első ízben. Lehetővé kell tennünk az ehhez hasonló fejleményeket. Az Európai Unió több módon is tud segíteni a palesztin hatóság, hatóságnak Gáza kormányzásában, a reformok végrehajtásában, és annak biztosításában, hogy a reformok ne induljanak el egy másik úton. Fontos, hogy az izraeli aggályokat is figyelembe vegyük persze. Minden olyan eszköz, amelyet az ő rendelkezésükre tudunk bocsátani a támogatás, a gyakorlati támogatás szempontjából már létezik. De úgy gondolom mindenek előtt valóban a politikai szándékot kell megteremteni. Az idén nyáron kitört válság azt jelezhette volna, tulajdonképpen, hogy nem lehet innen már elmozdulni, és nincs, nem lehet szó előrelépésről. Las relaciones estratégicas más importantes. Köszönöm szépen. Az Európai Unió legfontosabb stratégiai együttműködése az Egyesült Államokkal kell, hogy megvalósuljon. Most ezt egy nemzetközi kontextusba végig gondolva nagyon nehéz helyzetet tapasztalhatunk. Ez természetesen attól is függ, hogy a ttip kapcsolatos tárgyalások hogyan folytatódnak. Washington nem csak gazdasági szempontból veszi figyelembe az EU-t, hanem vajon úgy gondolja-e, hogy politikai személyisége is van az EU-nak. Ön Latin Amerikáról is beszélt, hiszen egy olyan régióról van szó, amely egyre fontosabb gazdasági értelemben, ambiciózus kohéziós terveik vannak, azonosak a demokratikus elvekkel való azonosulásaik, de a másik oldalon ott van Kína is. Nem tudom, hogy az együttműködést hogyan lehetne újra útjára indítani, és aztán a mediterrán térséggel való együttműködés is fontos terület. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy stratégiai fontosságú az Egyesült Államokkal való együttműködésünk politikai szempontból. Ugye itt ez a híres telefonszámos példa az, ami az eszembe jut, erre van szükség. Ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudjuk élni a transatlanti kapcsolataink lényegét. Másfél évvel ezelőtt körülbelül Európában pánikroham volt, és azt mondta, azt gondolta mindenki, hogy az Egyesült Államok a ország, csendes óceán felé fordul. Most még egy évvel később megint a transatlanti kapcsolatokról beszélünk. Azért, mert problémák vannak Európában biztonsági szempontból főképp, de nem csak. Ezért úgy gondolom, hogy fontos az, hogy elmélyült és érett kapcsolatot ápoljunk, éppen úgy, ahogy nem volt helyes az, hogy pánikhelyzetet teremtett az, hogy az Egyesült Államok egyébként helyesen a csendes óceáni térség felé is nyitott, ugyanakkor a másik oldalon sem kell túlzásokba essünk. Én szerintem az Egyesült Államok és az Európai Unió együtt a világ más területeivel, a nagy problémákkal foglalkozhatnak, ilyen például a klímaváltozás, emberi jogok kérdése vagy a migráció, és más területek is ide tartoznak. Szerintem fontos például az ebola megfékezésével kapcsolatos közös fellépés is, tehát lehetnek itt azért még olyan területek, ahol az együttműködés gyümölcsöző lehet. A TTIP-pel kapcsolatos együttműködés, én szerintem ez egy stratégiai fontosságú, nem csak kereskedelemi politikai, hanem külpolitikai eszköz is lehet. Ugyanakkor az is érthető, hogy aggódunk az, amiatt, hogy ez tényleg egy jó mm, egyesség legyen, de megvan rá az időnk, hogy ez egy jó egyesség legyen, úgy tárgyaljunk. És itt Juncker elnök úrra gondolok, aki a ttip kapcsolatban júliusban a Strasburgi parlament előtt felelősséget vállalt. Ez szerintem egy jó kiindulási pont, és szeretném megragadni a lehetőséget annak érdekében is, hogy elmondjam azt, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásokról fontos, hogy a parlamentet mindig tájékoztassuk. Eliott Mari asszony, köszönöm szépen. Mogherini asszony, az arab emirátusok, Szaudarábia, Kuvait részt vesznek a jelenlegi koalícióban, ez pszichológiai és stratégiai értelemben is nagyon fontos. Most ezen kívül úgy gondolom, illetve hogy hogyan gondolja ön, hogy ezen stratégiai partnerek hogyan viszonyulnak hozzánk, illetve a régióban, a közelkeleten milyen kapcsolatokat folytatnak, és hogyan lehetne velük továbbfejleszteni kapcsolatainkat. Ezen kívül fontos a velük folytatott kereskedelmi kapcsolataink is, illetve az öböl államokkal az együttműködés már 98 óta megvalósul, és 2008 óta pedig szabadkereskedelmi megállapodás is érvénybe lépett. Hogyan kívánjuk tovább erősíteni ezt a partnerséget? Az energiaválság fényében hogyan látja az EU, illetve az öbölmenti országok kapcsolatainak alakulását? Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ezen országoknak a részvétele a koalícióban. Én azért nem beszélnék itt katonai koalícióról. Csak egyszerűen koalícióról. Mert itt nem csak katonai tevékenységekről van szó, hiszen vannak olyan országok, akik részt vesznek a koalíció munkájában, de mégsem vesznek részt a katonai fellépésben, és ellen tábornokkal is alkalmam volt ezt még cserélni, akinek az a mandátum jutott, hogy a koalíció a katonai műveleteit összehangolja, és ő hangsúlyozta, hogy mennyire fontos nem csak a hatékony katonai fellépés, hanem mindenféle más területeken is együtt kell működni, főként a finanszírozásban, politikai szempontból, gazdasági kérdésekben és a humanitárius segítségnyújtásban. Én úgy gondolom, hogy az öböl országok részvétele nagyon fontos ebben a koalícióban, Azért is, mert ez lehetőséget nyújt arra is, hogy megváltoztassuk a regionális dinamikát. Ez nem egyértelmű, nem is könnyű, és már most is látjuk, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés, mert azért itt különböző érdekek ütköznek, és mindenki máshogy látja ezt a munkát. Azonban ezeknek az országoknak a részvétele a koalícióban azt mutatja, hogy a régió országainak is részt kell vennie a munkában. És ez azért is jó, mert így nem Irak háromról beszélünk, nem egy civilizációs ütközésről van szó, nem kultúrák vagy vallások ütközéséről van szó, hanem tulajdonképpen mindannyian ugyanazt a stratégiát folytatjuk egy terrorista állam megfékezése érdekében. Az öböl államokkal a partnerség támogatásával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a soros elnökség külügyminisztereként Kathy Ashtonnal együtt alkalmam nyílt arra, hogy beszéljünk az öböl államokkal való kereskedelmi, gazdasági és politikai kapcsolatok erősítéséről. Utolsó kért, két kérdésem. a. Főképviselő asszony még meg kell győznie arról, hogy hogyan állítsuk meg a gyakorlatban Putyint. Annak ellenére, hogy meggyőződésem, hogy ön tudja irányítani a KKBP-t. Putyin után kullogunk, ő folyamatosan megvalósítja a terveit, miközben mi csak reagálunk és megpróbáljuk megállítani a további agressziót nem gondolja -e, hogy teljes mértékben el kell ítélnünk az orosz agressziót? El kell ítélnünk azt, hogy Oroszország megpróbálja katonai beavatkozással, katonai invázióval megvédeni, úgymond a saját nemzetét külföldön. Ezt hangoztatja Oroszország legalábbis. Ami Ukrajnát illeti, hogyan tudjuk Ukrajnát támogatni, miközben egy Európai Uniós tagállam hadihajókkal támogatja Oroszországot, illetve hadihajókat szállít neki. Hogy e- ez nem megy ellene az európai értékeknek, akkor mi? Köszönöm. Válasz. Azt hiszem, nem csak én, és nem csak néhányan itt, akik jelen vannak, hanem mindannyian a válság kezdetétől fogva világosan fogalmaztunk arra vonatkozólag, hogy ki a felelős, és hogy mennyire veszélyes mind a kontinensünk, mind a világ egésze számára, hogyha erőszakosan változtatunk az ország határokon. Azt hiszem, az elmúlt hónapokban hozott döntések mindegyikének ez volt az alapja. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt senkinek sincs kétsége. Legyen szó bármely politikai pártcsaládról, személyes nézetekről, és így tovább. Mindezektől függetlenül, tehát azt hiszem mindenki egyetért azzal, hogy országhatárok megsértése katonai erőkkel, és haderőállomás osztatása egy másik országban mind, mind sérti az alapelveinket és a közös értékeinket. Ebben egyetértünk. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk vonzóvá tenni Putyin számára, hogy álljon le ezzel a politikával, és azt hiszem erről a kérdésről kellene igazi, méreható vitát folytatni, mindenek előtt az ukrán barátainkkal. Szerintem mindenek előtt az ukránokkal kell együttműködnünk, hiszen végezetül is ők azok, akik ott vannak helyben, ők azok, akiknek kezelniük kell a válságot, a konfliktust saját területükön, és ők azok, akik számára egy stratégiát próbálunk kidolgozni, hogy véget vessünk az eddigieknek. Szankciókat fogadtunk el, hogy a szankciók hatásosak voltak-e az orosz gazdaságot nézve? Igen. Igen, azt hiszem az orosz gazdaság elkezdte elszenvedni ezen szankciók hatását. Tehát, hogyha a kérdés az, hogy az eddigi lépéseink hatékonyak voltak-e a gazdaság, az orosz gazdaság szempontjából, igen hogyha az a kérdés, hogy az orosz politikai döntéshozatal szempontjából hatékonyak voltak a szankciók, azt hiszem, ezt még nem tudjuk megválaszolni, ez még kérdéses. Meg kell próbálnunk politikai megoldást találni, én tehát azt mondanám, hogy támogassuk Poroshenko elnök erőfeszítéseit, és velük együtt állapodjunk meg azon lépésekről, amelyeket megkívánunk tenni a jövőben. Péter. Köszönöm, Alois Péter lekapszott, tessék. Jó estét, biztos jelölt asszony. Utolsó vagyok a felszólalók sorában, és éppen ezért azt kívánom önnek, hogy ne csak fő, hanem erős képviselője is legyen az Európai Bizottságnak és az Európai Uniónak. Az Európa, a, Balkár, a nyugati Balkáról beszélt. Kérdezem, hogy hána biztosan együttműködve a balkáni országok aszimmetrikus képét hogyan változtatják meg, mit tesznek ennek érdekében. Azt mondták, hogy egy tagjelölt ország akkor kész, amikor kész. De hát hogy látja Törökországot ebben a kontextusban? És még egy kérdés, Indiáról is beszélt, kérdezem, hogy milyen lépéseket tervez annak érdekében, hogy elmélyítsük Indiával a kapcsolatot, ami egyre fontosabb nemzetközi szereplő, és persze Japánnal is. Köszönöm szépen, Végre az utolsó kérdés lehetővé teszi, hogy a Balkánról is beszéljek. Úgy gondolom, hogy nem volna fair, hogyha csak egy prioritásunk lenne a Balkánom. Hiszen a nyugati balkáni országok hozzáadott értéke a kölcsönös kapcsolódás, illetve a kölcsönös fellépés. Egyszerűbb jelenleg Bécsbe vagy Frankfurtba repülni, a nyugati Balkán fővárosaiból, mint a másik fővárosba. Hát ennek nincs értelme. Jobb meg kell erősíteni az integrációt a régióban, ez volna az egyik prioritás, a régión belüli integráció. Másrészt látni kell, hogy más-más helyzet uralkodik az egyes országokban, és erre más-más kezelést igényel. Az első prioritás Bosznia-Hercegovina biztosítani kell, hogy kilábaljunk a megakadt helyzetből. A Szerbia és a Koszovó közötti tárgyalások valóban technikai szinten kitűnően zajlanak, és ennek új politikai lendületet kell adni, amit feláll a pristinai kormány. Albánia ritka lehetőségek előtt áll, hogy a reformokat végrehajtsák, és Montenegro abszolút a lista elején áll. A Firom megnevezés kérdésben úgy gondolom, hogy a politikai szándékot kell megtalálni, hogy megoldják ezt a megnevezés problémát. Remélem nem felejtettem el egy országot sem. I I, I talked about Turkey before, I mentioned that. Törökországról már beszéltem korábban, és bevezetőmben is beszéltem arról, hogy Törökország egy olyan ország, amelyel fontos, hogy folytassuk a bővítési párbeszédet. A kész szenlét pedig mindkét félre vonatkozik. Az igazi kihívás abban rejlik, hogy a politika tényleg működjön és a reformok ügyét szolgálja Törökországban. Nem akarunk mi ö, okoskodni, ö, ki, ö, tanítómesterkedni, nem vagyunk paternalisták, nem akarjuk megmondani, hogy Törökország mit tegyen, hanem úgy gondolom, hogy közösen kell felkészülnünk, közösen kell elkészülnünk. Köszönjük!